So, meine... Hölgyeim és uraim, hölgyeim és uraim, azt kérem, hogy lassan nyugodjunk le, csillapodjunk le, kicsit csúszunk idővel, és időközben a tagok egy kritikus tömege is megérkezett. Szeretném röviden a koordinátorok ülésének eredményét elmondani, feltételezve, hogy önök egyetértenek ezzel, ha nincs ellentmondás, akkor a következő előadókat jelöltük ki, javasoljuk pontosabban szólva. A jobb jogalkotásnál Karim kolléga, a saját kezdeményezésű vélemény az európai jog végrehajtásáról Lichtenberger kolléganőhöz került, de magisztris kolléga mentessége esetében Rapkai kolléga, kapja meg ezt a kötelmi jogot illetően a, ezen a héten a bizottságnál el kéne ezt fogadni. Itt igyekszünk az elnökök konferenciáján egy társ előadói rendszert kialakítani. Én lennék egyrészt, másrészt pedig Wallis kolléganő, aki évek óta intenzíven foglalkozik ezzel a témával. A társ előadók esetében nem csak mi döntünk persze, hanem az elnökök konferenciájának engedélye kell, ezt igyekszünk megszerezni ezen túlmenően a jelentések sorában egy sor kérdés nyitva maradt a 2010-es jelentés CFK kolléga, és a többi a frakció közötti tárgyalás tárgyát képezi, még különböző javaslatok születtek már. Nem hallok panaszt ezzel kapcsolatban, ezzel kineveztük az előadókat. Most pedig egy közös vitára kerül sor három jelentés esetében. Egyrészt a Galo jelentés, utána egy zöld könyv az online forgalmazás témájában, utána pedig a trademarkok, a védjegyek kérdésében a masszív jelentés. Kezdjük is Galo kolléganővel, aki röviden bemutatja a dokumentumot. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát először is a munkacsoport munkájáról szeretnék beszámolni, akik a szerzői joggal foglalkoztak, és mintegy két éven keresztül dolgoztak az én koordinációs felügyeletemmel. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a munkacsoport lehetővé tette az, hogy a különböző frakcióból a képviselők összeüljenek, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt, és olyan kérdésekről vitázzanak, amelyek politikai szempontból kényesek, érzékenyek, mindezt megvitathassák az ágazat szakértőivel, képviselőivel, illetve a fogyasztók csoportjával. Ez a munkacsoport lehetővé tette, hogy harmonizáljuk, koordináljuk álláspontjainkat, és figyelembe vegyük a különböző véleményeket. Néha ezek politikai álláspontok voltak, ezekről szólt a vita. Már lehetőségem nyílt arra, hogy két munkaanyagot bemutassak. Az egyik a könyvek digitalizálásáról szól, amely 2010. Eh, március 18-ai dátummal készült, illetve másik a területi aspektusról, illetve a kollektív visszafizetésekről szól, 2010. szeptemberi anyag ez. Ma pedig a harmadik és utolsó anyagról szeretnék beszámolni önöknek, amely a szerzői joggal foglalkozik a zene és az audiovizuális ágazat területén. Mielőtt ehhez hozzálátnék, azonban Először is őszintén köszönettel tartozom a titkárságnak, hiszen nagyon kemény munkát végeztek az elmúlt két esztendőben. Köszönettel tartozom az összes képviselőnek, hiszen nagyon professzionálisan álltak a munkához, és türelemmel. El kell, hogy mondjam, hogy a munkacsoportban majdnem metafizikai kérdésekkel foglalkoztunk. A művészekkel kapcsolatban. Tehát valóban a titkárságnak köszönettel tartozunk az együttműködésért, és az érdemeiket el kell ismerni. Sikerült egy munkadokumentumot létrehozni egy olyan témában, amely politikai szempontból eléggé kényes, hiszen ez a zene területén, illetve az audiovizuális ágazatban a szerző jogokkal foglalkozik. Azt mondhatjuk, hogy a piac fejlődik, és a fogyasztó számára egyre több jogi ajánlatot biztosít kulturális tartalommal. Ott van az iTunes többek között, a iTunes minden Európai Uniós tagállamban jelen van, illetve a Deezer, ami egy zenei terjesztőhálózat, illetve a legutóbbi adatok alapján, a Snap legutóbbi adatai alapján a digitális zenei értékesítés 2011 első negyedévében Franciaországban 23 százalék volt, 21 százalék volt az Egyesült Királyságban, 19 százalék Németországban, 15 Spanyolországban, és azt azonban tudjuk, hogy itt az illegális letöltések gondot okoznak. Aztán ott van a mozi ágazata, az ultraviolet egy új szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhőszámítás segítségével letölthessünk filmeket, és hozzáférhessünk ezekhez bármikor. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon mély és alapvető változásnak vagyunk tanúi, és természetesen esetleg ez nem annyira gyors, mint amennyire szeretnénk, de ennek már megvannak a konkrét hatásai, és ez megváltoztatja a fogyasztói módszereket. És ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ezt eh, tudatosítat, ez tudatosult. A két éves megbeszéléseink során azt láttuk, hogy eh, jelenleg mindig is ott van annak a kockázata, annak, hogy eh, nagyon nagyon nagy fogyasztói ágazatot, fogyasztói részt képvisel Európa, de nem annyit, mint az Egyesült Államok, és ezt szeretnénk megváltoztatni. Ami pedig a munkadokumentumot illeti, egy-két gondolatot szeretnék elmondani ezekből összefoglalásképpen. Az első az az, hogy a szerzői jog semmiképpen nem egy elavult fogalom a digitális környezetben, tehát egyáltalán nem kérdőjeleződött meg ez a fogalom az internet időszakában. Nézzük, hogy milyen módosításokat kell elvégezni. Nos, azt gondolom, hogy mindenképpen, és ezt mindannyian tudjuk, szükség van a szerzői jog kollektív elrendezésére, igazgatására, hiszen a jó irányításra van szükség, illetve az átláthatóság növelésére, valamint a művészek megfelelő anyagi szintű értékelésére. Oda kell figyelni a különböző ágazatokban a terjesztés technikájára. Nagyon nagy türelem várjuk azt, hogy milyen irányelvet hoz majd létre a bizottság e-, ezen a területen, tehát a kollektív irányítás területén, és azt azonban tudjuk, hogy a zenei ágazat eléggé széttörezedett, és ennek az egyik oka a 2005-ös szabályozási háttér, ezt mindenképpen orvosolni kell, és létre kell hozni egy átfogó repertoárt, ami nagy mértékben segíti majd az átláthatóságot, illetve a visszaélések esetén a jogbiztonságot. A második megjegyzés, amelyel kapcsolatban megállapodás született, az az, hogy egyetlen operátor sem adhat, illetve javasolhat új szolgáltatás, anélkül, hogy a digitális szellemi tulajdonjogokat ne védené. Példáképpen Spanyolországot említhetjük. Itt a 2004-es irányelv felülvizsgálatára van szükség, és nagyon fontos, hogy a személyi adatok védelmét biztosítsuk, és azt hiszem, hogy ebben mindannyian megállapodtunk a tárgyalásaink során. És végül a 2001-es irányelvről is beszéltünk, konkrétan arról, hogy milyen kivételek vannak ebben, milyen fakultatív aspektusok. Úgy gondolom, hogy a gazdasági válság a jelenlegi helyzet mindenképpen arra ösztönöz bennünket, hogy gyorsan lépjünk. Én nagyon türelmetlen vagyok, azt be kell, hogy valljam. A gazdaság, a szerzői jogok között nincsen semmilyen ellentmondás, a megtakarítások és az internet használata között sem. Egy, egyáltalán arról, egyszerűen csak arról van szó, hogy gyorsan lépnünk kell, ki kell igazítanunk a jogszabályi hátteret. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Galló kolléganő, folytatjuk is az előadókkal. Masszív kolléga. Sí, gracias, presidente. Eh, me complace ser el responsable de este informe del observatorio. Köszönjük szépen, köszönöm elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy a jelentésnek az elkészítője én voltam. Mert úgy tűnik, hogy új lendületet kap majd a vita azáltal, hogy most eszmét cserélünk erről, és a szellemi tulajdonjog védelme jobban fog tudni érvényesülni. A megfigyelő központ felelős azért, hogy adatokat gyűjtsön, méghozzá független módon. Ezeknek az adatoknak megbízhatóknak kell lenniük, és az adatokra tekintettel fogunk tudni majd a politikai munkánk eredményességéről beszélni Brüsszelben. Nyilván innovatív gazdaságot, tudás alapú gazdaságot kívánunk talpra állítani. A Kulturális Szakbizottságban már megtárgyalásra került ez a téma, módosító indítványok is, és ezek is tulajdonképpen motorját képezhetik a mostani vitánknak. Mindazonáltal az is nagyon lényeges, hogy rendelkezésre álljanak olyan adatok, amelyekről lehet tárgyalni, gondolunk ugye itt a szellemi tulajdonjog védelméről, és a megbízhatóság nagyon lényeges, hiszen szükség van az adatokra, de először ezeket be kell szerezni, és erről is szó van az én jelentésemben. Összességében a szellemi tulajdon jogsértéseknek a megelőzése egy nagyon fontos pont a jelentésben, ugye a kreativitást alá szerettem volna húzni, az olyan szerzőket kiemeltem, akik tartalmakat generálnak, és akiknek a munkája nélkül tulajdonképpen a szellemi tulajdon nem is értelmezhető. Úgyhogy felrebb módon, méltányosabb módon kellene minden egyes ágazatot képviseltetni, és a megfigyelő központnak a megállapításait az éves jelentésben bele kell foglalni, amelyeket utána ugye a bizottság és a tanács felé is eljuttatnak. Köszönjük szépen, mondja az elnök és Géringer asszony kap harmadikként szót a saját jelentéséről, és aztán megkezdjük a közös vitát. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo się cieszę, że możemy... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy e, vitát folytatunk ma az elárvult termékekről. Az elmúlt két hétben pontosabban két héttel ezelőtt napirendünkre tűztük ezt a témát, de ugye nagy áramszünet volt, és emiatt nem tudtuk lefolytatni ezt az eszmecserét. Örülök annak, hogy minden téma felelős, árnyékjelentéstevő beleegyezett abba, hogy egy informális eszmecserét tartsunk, úgyhogy tulajdonképpen a véleményünket ki tudtuk cserélni. Két héttel ezelőtt tehát bemutathattam röviden a témát, lefordításra is került a jelentés, és miután mindenki olvashatta, úgy gondolom ez egy jó alapot teremt a mai vitához. A titkárságnak köszönet jár a nagyon hatékony munkáért, és annak is nagyon örülök, hogy a fordítók ilyen gyorsan le tudták fordítani a dokumentumot, és így mindenkinek saját nyelvén hozzáférhetővé vált a mai napom. Meglátásom szerint nagyon fontos lépést tettünk a harmonizáció útján, a szellemi tulajdonjogot érintő szektorban, és a bizottságnak bemutatandó dokumentum önmagában is nagyon lényeges, de ezen túlmenően egy olyan dokumentumról van szó, amelyel tulajdonképpen a téma egyéb aspektusait is körül tudjuk jobban járni majd, hiszen a további aspektusokat is e tekintetben harmonizálni kell majd. Egy pár javaslatot engedjenek meg, amelyek a precizitást emelik ki. Nagyon sok archívum és nagyon sok könyvtárt kell bevonni itt a hatály alá, sőt mondhatom az összeset, a, a magángyűjteményeket is, minden olyan gyűjteményt, amelyek bizonyos témákban az érdekeltek felé hozzáférhetőek. Tehát minden közjogi intézményre gondolok itt. Itt a nyilvános könyvtár alatt Lengyelországban mást értünk, mint a mindenki számára, a nagy nyilvánosság számára nyitott könyvtár. Sok országban másként különböztetik meg ezeket az intézményeket, de még egyszer mondom, hogy az irányelv hatálya alá az összes ilyen közjogi intézményt be kell vonni. A rádiószolgáltatás, rádió, a televízió és minden más műsorszolgáltató is, amely elárult termékekkel kerül kapcsolatba, is ide sorolandó. Lesz most alkalmunk vitát nyitni erről. Azt gondolom, hogy az eddigi eredmények is nagyon pozitívak az elárvult művekre vonatkozóan és nagyon pozitív hozzájárulásokat kaptam már a jelentés megfogalmazása előtt, mert ezek nagy segítséget jelentettek számomra a munkám során. Az egyes módosítókat szeretném a következőkben meg bemutatni, amelyeket megfogalmaztam. Ezt megelőzően azonban a következőt szeretném elmondani. Az elárvult művek témája nagyon sok esetben úgy tűnik, minthogyha ez a gyűjteményeknek csak egy pici szeletét képezné, az archívumok pici szeletét képezné, de el kell mondanom, hogy az archív állománynak az 50%-át kell ide sorolnunk, tehát nem csak 1-2 százalékról van szó, hanem sok esetben akár az állománynak az 50%-a is ilyen, ilyennek minősül. Ha most lehetőséget teremtünk arra, hogy ezen állományok tekintetében nyilvános hozzáférést biztosítsunk akár digitális formában, akkor ez egy nagyon nagy lépés volna abba az irányba, hogy ezeket az értékeket, ezeket a kincseket tényleg hozzáférhetővé tegyük, és ne csak őrizgessük egyfajta hozzáférhetetlen kincsként. Ezen a ponton szeretném megindokolni, hogy miért javaslom a módosítókat. Talán nem mindenki számára világos, hogy a tagállam helyett a, fenség, a tagállam felség területén kifejezést javasoltam. Felfogásom szerint ez egy nagyon lényeges megkülönböztetés, hiszen szerzői jog ö, szer, szerint tulajdonképpen a szerző halálát követő 70 évben még ezek a szerző, szerzői jogok érvényesek. És ha belegondolnak, hát 70 eh, évvel ezelőtt nem nagyon léteztek eh, európai tagállamok, hiszen Európai Unió sem volt. Így hát 67-70 eh, évvel ezelőtti szerzők, mondjuk 1940-ben megírtak egy művet, akkor az még nem az Európai Unió felségterületén született. Sziléziában, Wroclawban, az én otthonomban, az a helyzet, hogy egy EU-s tagállam vagyunk ma, de korábban Németországhoz tartoztunk, hogy, hogy ezért teszem ezt a megkülönböztetést, hogy a tagállam felség területén. A második dolog. A, az irányelvben használt terminológiát egységesíteni kellene, és mind a, mindenütt, ahol szerzőkről vagy szerzői jogokról van szó, én úgy fogalmazok, hogy azok, akik a szerzői jogokkal rendelkeznek. Tehát a szerzői jog birtokában lévő személyek. Azt gondolom, hogy ez egy korrektebb megfogalmazás. Hármas módosító. Ez csak a lengyel verziót illeti, mert ott volt egy hiba, pontos megfogalmazás a 2001-es rendelet, korábban 2011 szerepel, de ez egy helytelen verzió volt, úgyhogy még egyszer mondom, ez csak a lengyel verzióban szereplő hibának a javítása. Továbbra is a 2001-es irányelvről beszélünk. Ezen felül a szövegben mindenütt közjogi, a közjogi kifejezést töröltem, a műsorszolgáltatók jelzős szerkezetében. Tehát a magán műsorszolgáltatók tulajdonképpen ugyanígy rendelkezhetnek archívumokkal vagy üteményekkel, és nem is értem, hogy miért ne rendelkezzenek ugyanolyan jogokkal. Felvetődik a kérdés, azokkal a művekkel kapcsolatban, amelyek már nem lehetnek elárvultak. A bizottsági javaslatban abból indultak ki, hogy mostantól kezdve már nem lehetnek elárvult művek, egyszer nem keletkezhetnek ilyenek, de én ezzel nem értek egyet, mert nem tudunk meghatározni egy olyan időpontot, amely időponttól kezdődően nem léteznek, nem létezik ez a jelenség az elárvult mű jelensége, hiszen elképzelhető az, hogy nem tudjuk a gondos kereséssel kideríteni a, a jogosultat. Biztosítani kell a lehetőséget a keresésre és a jogos tulajdonoknak a megállapítására, de nem szeretnék olyan időpontot meghatározni, jel tulajdonképpen véget vetnénk az elárult mű jelenségének a meglétéhez. Nyolcas módosító. Itt arról van szó, hogy a gondos keresés, a diligent search kihajtaná végre, tehát ezt a gondos keresést. Ugye itt más szervezetekről is szó esett, de szeretném egy pont, pontosabb meghatározással pontosítani, arra tanúsított, arra felkért és hitelesített szervezeteket kellene itt felkérni, akik ezt a gondos keresést utána végrehajtják, így ezzel kizárhatnánk, hogy például nem kormányzati szervek úgymond hasra ütve keresgéljenek. A 2001 per 29-es irányelv utalást javaslok egy, egy-két helyen, például a 12-es módosítónál. Ebben a 12-es módosítóban az szerepel, hogy olyan művekre vonatkozna a hatály, amely gyűjteményekben vagy archívumokban van tárolva. Azt gondolom, hogy nem szabadna korlátoznunk magunkat, hanem a 2001 per 29-es EK irányelvnek a hatáját kellene vezérvonalként magunk elé állítanunk hiszen a fogyasztókra is tekintettel kell lennünk, tehát nem csak a műveknek a megóvása, megőrzése, hanem a művekhez való hozzáférés is egy nagyon fontos aspektus, és ezeket is integrálni kellene a szövegben. Haladjunk tovább, 15-ös módosító. Itt arról van szó, hogy ki fogja alkalmazni a jövőben a, az irányelvben foglaltakat, és itt tulajdonképpen a legfontosabb kiemelendő dolog az, hogy a skandináv országok oldották meg az elárvult műveknek a kérdését. Ugye vannak kollektív engedélyek, amely intézmény jól működik, és nincs igény arra, hogy ezt módosítsuk. Mi azonban azt módosítjuk, azt javasoljuk, hogy az olyan tagállamok esetében, ahol még az árvaművekkel kapcsolatban nincsenek rendelkezések, hogyan járjanak el, viszont senkit nem szeretnénk rávenni arra, rábírni arra, hogy kötelezőnek tekintse ezeket, ezek opciók, és hogyha a kollektív tanúsítványok nincsenek még, akkor mindenképpen legyen érvényes a gondos keresés, más esetben ez nem szükségszerű. Képzeljük el azt, hogy egy archívumban vagy egy gyűjteményben nem lehet véghez vinni a gondos keresést, de ilyen esetben is a kollektív tanúsítvány intézményére vissza lehetne még nyúlni. Egy ilyen esetben az intézmény vállalná a felelősséget, és mondhatná azt, hogy amennyiben a szerzőt fel tudják kutatni, akkor a javadalmazásban részesül az életművéért. Ezért javaslom a 15-ös módosítóban, és ez azt jelenteni, hogy a hatályos rendelkezéseket töröljük, hiszen elképzelhető az, hogy a jövőben egy tagállamon belül új rendelkezésnek lépnek hatályba. Azért, hiszen, mert ezeket a rendelkezéseket lehet módosítani. Azon tagállamok által, akik ezért illetékesek. A meglévő rendelkezések törlésével talán nagyobb mozgásteret biztosítunk magunknak. Precízebben kellene megfogalmazni azt is, hogy mely intézmények azok, amelyek felhasználhatnak elárvult műveket. Pontosabban kellene tehát ezeket körülhatárolni, olyan intézményekről van szó, akiknek a tagállamokban van a székhelye, hiszen az EU-s felségterületen lesz hatályos az irányelv, éppen ezért ezen a felségterületen kell, hogy székhelyen rendelkezzenek az illetékes intézmények. A bizottsági javaslatban a bizottság azt javasolta, hogy minden már közzétett műre terjedjen ki a szabály, tehát már kiadott művekre vonatkoznának a szabályok, azonban precízen nem kerül megfogalmazásra az, hogy itt képekről, fotókról is szó van, amelyek előfordulnak a nyomtatott művekben. Illusztrációkra is gondolok itt amelyek például folyóiratokban vagy könyvekben találhatók, ezek is az irányelvnek a hatája alá tartoznának. Arról is el kellene gondolkodnunk, hogy a hozzáférhetővé tételről nincs -e inkább szó, mint magáról a kiadásról? Hiszen képzeljenek el mondjuk egy kiállítást egy könyvtárban vagy egy archívumban, a, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető, és lehet, hogy fotók kerülnek kiállításra mondjuk egy, egy archívumban. Még akkor is ugye nem teljesen világos, hogy ezek a fotók korábban kiadásra kerültek-e, tudjuk azt, hogy ezek nyilvánosan hozzáférhetővé váltak egy ilyen kiállítás keretében. És nagyon sok értékes fotó, fotográfia létezik, amelyek most éppen porosodnak valamilyen fiókban vagy egy polcon, és ezért nagyon jó lenne, hogyha digitális formában amennyiben hozzáférhetővé válnak, akkor a szabályzat hatája alá tartoznak. Az audio kifejezést beszúrtam ide a szövegbe, tehát nem csak látható művek, hanem hallható művekre is gondolok. A bizottság későbbiekben kívánna foglalkozni az audio művekkel, de én nem látom indokát annak, hogy már most miért ne tudnánk ezt a a műveknek ezen fajtáját is integrálni a szövegbe, és az irányelv hatája alá miért ne tudnánk őket már most bevonni. Számos egyszerűsítési javaslatom is van a teljes szövegre vonatkozóan, a könyvtárak, például a könyv állományaikat tegyék hozzáférhetővé, ez így szerepel a bizottság javaslatában, de bizonyára nagyon sok filmet is tárolnak, és audio művet is tárolnak a könyvtárak, tehát nagyon sok esetben ezen művek tekintetében nem lenne irányadó az, irány, az irányelv. Tehát, hogy a filmeket vagy audio műveket is tárol, vagy kezel egy könyvtár, akkor igenis tartozzanak ezek is az irányelv hatája alá, azaz minden művet soroljunk ez alá, mert nem látom indokát annak, hogy bizonyos művekkel szemben kivételeket tegyünk, és ne vonatkozzon rájuk az irányelv. A filmek és az audio művek tekintetében tudjuk azt, hogy egyfajta ikonográfiát is tartalmazhatnak ezek, tehát további műveket is, nyomtatott képeket, fotókat is tartalmazhatnak ezek. Néha filmre is kerülnek könyvek, illetve fotók, és az filmekben reprezentált egyéb műveket, tehát képekre gondolok itt fotókra, ezekre is ki kellene terjedjen az irányelv. Tehát amennyiben egy filmben ezek ábrázolásra kerülnek, akkor akár elárvult műnek tekinthetjük ezeket is. Tekinthetők ezek is. A 21-es módosítóban igyekszem pontosítani mindezt, amit most elmondtam. A félig elárvult művek. Ha három szerző közül egyet sikerült fellelni, ezzel, kap, ezzel kapcsolatban a bizottság javaslat szerint már nem minősülne ez a mű elárvult műnek. De ahol még nem sikerült megállapítani és felkutatni a szerzőket, akkor ez nem így volna. Ahol tehát már megvan a szerző, ott a szerzői jogok érvényesülnek, ami minden mást illet, ott viszont félig vagy negyed részben elárvult műről lenne szó, de ez nem képezhetné akadályát annak, hogy az ilyen műveket is a széles nyilvánosság előtt nyilván hozzáférhetővé tegyük. Tehát a hozzáférhetővé tételnek nem kellene akadályát képeznie az, hogy valakit szerzőként fel tudtok-e kutatni, avagy sem. Azt az esetet is feldolgoztam, ahol már nem minősül elárvult műnek egy mű, mert sikerült fellelni a szerzőt. Hát ez azt hiszem, hogy kézenfekvő eset, úgyhogy amint megvan a szerző, akkor az már nem elárvult mű. Takiego zabezpieczenia e, dla wszelkich instytucji, które będą używały dzieł sierocych. E, chcę, żeby państwa członkowskie dały im gwarancję tego, a garanciák azok felé, akik felhasználnak ilyen elárvult művök, műveket, jogi garanciát kell biztosítani arra, hogy ezeket az elárvult műveket digitalizálni lehessen. A tagállamok felé kell tehát nyújtani ezt a garanciát, arra nézvést, hogy jogbiztonság áll fenn, hiszen nem lehet megengedni azt, hogy a könyvtáraknak reszketniük kell attól, hogy ha például a gondos keresést nem hajtották végre, akkor valamikor majd nagyon magas költségekkel kell számolniuk, hogyha a jogtulajdonosok jelentkeznek. Tehát az állományoknak a digitalizását, digitalizálását lehetővé kell tenni, és a jogbiztonság nyilván azt jelenti, hogy minden tagállamnak a megfelelő vonatkozó szabályokat meg kell hoznia. és a gondos keresést végre kell hajtani, ja, jó hiszeműen. Arra is javaslatot teszek, hogy a függelékben úgy fogalmazzunk, hogy többek között ezek az intézmények, hiszen más intézmények is szóba kerülhetnek. Hiszen előfordulhat, hogy a jövőben, így az Arrow kezdeményezés, amely ugyan egész Európára kiderjed, és ennek dacára csak pár tagállam él vele, általánosabb megfogalmazás lenne célszerűbb a szövegben. Hatos hetes cikk, hát kisebb fajta forradalomról is van itt szó, mert a hetes cikkben foglaltak szerint az árva művekkel kapcsolatos eljárásokról van szó. Tehát abban a pillanatban, amikor a szerző neve ismerté vált, akkor azt közzé kell tenni, a hozzáférhetővé váló elárvult műveknek a listáját is közé kell tenni, és ezt nem a hetes cikkben kellene lefektetni, hiszen itt az elárvult műveknek a kereskedelmi hasznosításáról van szó, hanem a hatos cikkbe kellene importálni. A hatos cikkben ugyanis a nem kereskedelmi felhasználásról is szó esik. Tehát egy elárvult mű, hogyha egy archívumban vagy egy könyvtárban digitalizálásra kerül, úgy az tisztázás tárgyát is kell, hogy képezze. Azaz minden egyes tagállamban árva műként kell kezelni, ez lenne a modus vivendi. Tehát, hogy az egyik tagállamban ezt a besorolást kapja, akkor ez minden egyes tagállamban érvényes, és akkor az irányelvnek az alapját is nagyon pontosan lefektettük, hiszen csak így tudunk eljárni. Tehát a hatos cikkben egyfajta egyszerűsítésre került sor. Minden egyes kritériumot felsoroltam, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki egy elárvult művet közé tegyen, a hetes cikkben pedig arról van szó, hogy ezeket a műveket hogyan lehetne kereskedelmi célra felhasználni. Azok által, akik az egyes cikkben intézményként felsorolásra kerültek, archívumok, könyvtárak, műsorszolgáltatók, csak is ezek az intézmények, de nem az ő szponzoraik használhatnák fel ezeket a műveket, tehát azok, akik finanszíroznák a digitalizálásnak a költségeit. Lehetséges lenne az, hogy egy könyvtár vagy egy múzeum, például a múzeumi boltban kereskedelmi célra használna föl egy-egy művet, a közjó érdekében. De ezek az esetek a hetes cikk alapján lennének lehetségesek, és csak azon intézmények vonatkozásában, akik a vonatkozó cikkben szerepelnek. A Kulturális Bizottság a hetes cikket teljes egészében törölni kívánná, hiszen mert attól félnek, hogy egy nagy szponzor, mondjuk egy zokni gyártó egy olyan ötletel állna elő, hogy egy olyan képet nyomtatna rá az oknikra, amely egy bizonyos intézménynek a birtokát képzi. És ezt ki kellene küszöbölni lehetőségként, ezért javasoltam ezt a módosítást. Egészen az elején amikor a hatállyal foglalkozunk. Itt az Európai Bizottság PPP-ről beszél, de a szöveg erre nem tér ki később. Ezért aztán a 33. módosításban, módosítóban azt javasoltam, hogy mutassunk rá erre, mi szerint különösen köz- és magánszféra közötti partnerségi magállapodásokat szerepel tehát szövegként, és ez a kiegészítés, amit beolvastunk, ez azt jelenti, hogyha egy könyvtár kezdeményezéssel állna elő, közérdekű kezdeményezéssel, akkor ezt PPP keretében is meg kéne tudni tenni, hiszen az állami pénzek vagy a közpénzek önmagukban nem kielégítőek időnként. Ami pedig az rendelkezéseket illeti az irányelvben, a fonogram szót javasoltam törölni, hiszen audio művekről is beszélünk. Végül pedig a mellékletben egy kötelező példányról beszélünk, vagy köteles példányról beszélünk, és itt felhívom a figyelmet a katalógusokra. Ez is egy pontosítást jelentene, nem a depókról, hanem a katalógusokról beszélek, amelyekből egy köteles példányt kell létrehozni. Az árvaművek van mindenki számára hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Ez a cél, ennek megfelelően próbáltam a módosítókat kialakítani. Abban bízom, hogy termékeny vitát tudunk erről folytatni. Az összes árnyék előadót pedig arra szólítom fel, hogy mondják el a véleményüket. Egyéb iránt pedig van egy javaslatom is, ami azt tartalmazza, hogy a módosítók határidejét október 21-ére tűzzük ki, tehát október 21-e a módosítók előterjesztésének határideje, ezzel időt kapunk, időt nyerünk, egy türkisz hét is bekerül ide. Miért pont a 21-e az, amit javaslok? Azért, mert ha ismerjük a módosítókat, akkor utána kompromisszumos indítványokat igyekszünk majd kidolgozni az árnyék előadókkal, vagyis jó lenne, hogyha 21-éig elkészülnének, akkor a kompromisszok megkeresésére kellő idő jutna. Remélem az összes fontos aspektus felvetettem, örülök a vitának. Köszönöm szépen. Csak hogy technikailag lezárjam október 21-e, mert nehogy elfelejtsük. Jó, tehát rendben van a 12 óra. Úgy látom nem elé, nincs rendben. Lichtenberger asszonynak nincs rendben. Parancsolja. Azért én ezt nagyon rövidnek tartom. Ha lenne lehetőség arra, hogy egy kicsit kiterjesszük, az jó lenne véleményem szerint. Nagyon szűk, nagyon szűk ez. Ha nem megy másképp rendben, de azért azt szeretném, hogy több mozgásterünk legyen ennél. Egy kicsivel a titkárság azt mondja, hogy nem működik másképp a tervek szerint, tehát eh, ma van, hát tíz nap, tíz nap, azért ez nem olyan kevés. Frölinger asszony, a nyitott ponttal kapcsolatban utána következik a vita. Frölinger asszony. Jó reggelt kívánok! Elnök úr, jó reggelt kívánok a tisztelt tagoknak is a bizottságban. Elnök úr, nem értettem, hogy miért kommentáljam ezt a Galus féle dokumentumot is kommentáljam, vagy a tervezetet, a jelentés tervezeteket. Csak. Egy közös vita van, és igazából azt vártuk volna, hogy a zöld könyvelés és az audiovizuális művek online terjesztésével kapcsolatban szóljon hozzá. Van egy hosszú listánk a hozzászólókkal, nincsen parlamenti előadónk, és ebben a pontban gondoltam, hogy hát ha a bizottságról van már szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a zöld könyv, ami az audiovizuális művek terjesztésével, online terjesztésével foglalkozik, szorosan összefügg a többi témával, amit a mai napon megvitatunk. Mindenek előtt azt a vitaanyagot értem az alatt, amit Galosz asszony munkacsoportja készített a szerzőjogokkal kapcsolatban. Az audiovizuális zöld könyv azt veszi figyelembe, hogy az audiovizuális piac az Európai Unióban még nem teljesen kialakult gazdasági szempontból óriási potenciálja van ennek a piacnak, és ezt nem teljes mértékben szüreteljük le. És nincsenek olyan szolgáltatásaink az EU-ban, mint az Egyesült Államokban például, mint a Netflix, és az audiovizuális ágazat nem rendelkezik gazdaság növekedési potenciállal olyan értelemben, de nem csak erről beszélünk a gazdasági növekedésről, hanem a kulturális diverzitás, sokszínűség is nagyon fontos az Európai Unióban, tehát ezt is látnunk kell. Éppen ezért ez nagyon összefügg az árva művekkel kapcsolatos javaslattal is, kulturális tudományos történelmi örökségünkről van szó itt az Európai Unióban, és ezt aláhúzta az előadó is. A zöld könyvben arra keressük a választ, hogy mik a fő okai a, az audiovizuális piac lemaradásának, tehát hogy más piacokhoz képest miért marad ez le mondjuk az Egyesült Államokkal összehasonlítva. Itt nyilvánvalóan nagyon különböző okokra vezethető ez vissza. Az egyik ok az a kulturális és nyelvi sokszínűség, sokféleség az Európai Unióban, ami egyrészt természetesen áldás és gazdagság, másrészt viszont bonyolultá teszi az audiovizuális területen azt, hogy kifejlesszük a pán-európai szolgáltatásokat, és a pán-európai digitális egységes piacot kialakítsuk. De azért vannak ennek más okai is, amelyek szorosan összefüggenek a szerzői jogok rendszerével itt Európában. És ma délelőtt Gáló asszonytól már hallottuk a digitális piac nem csak a szerzői jogok kérdése. A szerzői jog, mint olyan, felkészült a digitális piacra, az új technológiák fejlődésére, új bizniszmodellek kialakítására. A probléma itt az, hogy a szerzői jogot úgy használják, hogy itt engedélyeket kell szerezni, ezért aztán a licenc, az jogdíjak kérdéséről kell foglalkoznunk, például a zenei területen, ez az egyik fő területe az előkészületben lévő jognak, amely a kollektív jogokat vizsgálja. És itt különböző piacok működnek, van az audiovizuális piac, aztán a transakcionális új lekérhető szolgáltatásokról kell beszélnünk, de figyelembe kell vennünk a hagyományosabb piacokat is az audiovizuális média szolgáltatások esetében, például a továbbítás a televízió, továbbítás a ketchup televízió mind egy fontos területet jelent ezeknek a piacrészeknek, aztán különböző engedélyezési módjaik vannak, és különböző üzleti modellek alapján működnek, és fel kell tennünk a kérdést, mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a piac határokon átnyúlóan működjön, és lehetővé tegye az engedélyezést a határokon átnyúló módon. Nagyon alaposan kell éppen ezért elemeznünk az Európai Bíróság legutóbbi ítéletét, hiszen ismerjük ezt a Premier League esetet az angol bajnoksággal kapcsolatban. Voltak területi korlátozások, labdarúgó mérkőzések tovább közvetítésével kapcsolatban, itt a szerzői jogok merülnek fel, meg egyebek is, és éppen ezért nagyon alaposan kell ezt az új ítéletet elemeznünk, és meg kell néznünk még, a díjazást az audiovizuális előadások és az online területen a szerzők kérdését, a galoféle vitaanyag jogosan hangsúlyozta az interneten és az offline világban is meg kell találni a megfelelő díjazást, javadalmazást a szerzők és az előadó művészek számára, vagyis azt gondolom, itt többet kell tennünk, hogy ezt biztosítani tudjuk, és végül meg kell nézni a különböző lehetőségeket, hogy hogy tudjuk javítani a hozzáférést az audiovizuális művekhez. Az összes ilyen témában nagyon fontos kérdéseket tettünk fel, ez egy nagyon összetett dolog, és nincsenek végleges nézeteink ezzel kapcsolatban. Tényleg azt szeretnénk, hogy nyílt konzultáció alakuljon ki. November 18-a a konzultációk határideje, és nagyra becsülnénk, hogyha inputot kapnánk a Júri szakbizottságtól is, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az előző konzultációnk keretében, amikor is az IPR végrehajtási irányelv felülvizsgálatáról volt szó, akkor írt nekünk, és egy sor fontos javaslatot kaptunk a Juri Szakbizottságtól, és ez is egy olyan terület, ahol úgy gondoljuk, hogy Örülnénk egy ilyen konzultációnak a zöld könyvvel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig a vita Engström kolléga. Thank you. Um, well, quite, quite a lot of... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elég sok mindenre ki lehet térni. A vita során először is a szerzőjoggal kapcsolatos munkacsoportról szólnék a Gálló képviselőasszony vezetése alatt. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló gyakorlat volt, nagyon sokat tanultam a szerzőjogról, és nagyon hasznosnak tartom. És elég nagy mértékben elégedett és vagyok ezzel a joganyag, ezzel az anyaggal, ami született a munkacsoport munkája eredményeképpen. Ez rendben is van. Egyet ért, illetve nem értek egyet bizonyos dolgokkal, amit most Galló asszonytól hallottunk, vagy hogy is mondjam, inkább átfogalmaznám, egyetértek. Nem elavult a szerzői jog, szeretnénk megtartani a szerzőjogot, kereskedelmi szabály és így tovább, de úgy gondoljuk, hogy reformálni kell ezt a fogalmat, modernizálni kell azért, hogy kompatibilisé váljon az internettel. Akár egyetértünk azzal, akár nem, hogy ez kívánatos, nagyon fontos tudni, hogy az internet és az új technológia mindenképpen egy tény, a szerzői jogi jogszabályi háttér pedig a mi feladatunk. Tehát nem lehet megakadályozni azt, hogy a gyerekek letöltsenek dolgokat, bármit is teszünk, különösen, hogyha az alapjogokat figyelembe veszük, de hogyha még nem is visszük figyelembe, akkor se lehet ezt egyszerűen képtelenség megcsinálni. Tehát tudnunk kell, látnunk kell, hogy mi a valóság, és mi az, amit meg tudunk változtatni. Igen, egyetértek. A szerzői jognak megvan a helye ezen a területen, de véleményem szerint alaposan meg kell reformálni. Aztán van valami, amit tanulságként levonhattunk a munkacsoport munkájából. Ez pedig az, hogy a szerzői jog kérdése nagyon sok problémát vet föl, ami a jogi jogos fájl megosztást jelenti, ez nem, ez nem jelent semmilyen problémát, de a szolgáltatók versenyben vannak egymással, és a Spotify például, amely egy svéd cég, eljött a szakértőjük, és elmondták, hogy a 27 tagállamból 7 nagyon szeretne pán-európai hálózatban részt venni, de ez azt jelenti, hogy mintegy fél tucattal, fél tucat jogszabályi tárgyalást kellene lefolytatni, és hogyha most ezt beszorozzuk a tagállamok számával, hát akkor egy iszonyatos számot kapunk. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehetséges az, hogy egy ilyen páneurópai ajánlatot tudjanak tenni. Nem arról van szó, hogy lusták lennének, hanem egyszerűen ez egy kivitelezhetetlen gyakorlat. Ezért szeretném, hogyha reformokra kerülne sor, és kiszakadnánk ebből a területi békjóból. Egyetértek Galló asszonyjal abban a tekintetben, amit a kollektív dolgokról mondott, valóban nagy szükség van arra, hogy, a, hogy átláthatóságot biztosítsunk minden területen. Először is a statisztika nagyon-nagyon érdekes lenne a művészek számára, akik szeretnék föltérképezni a piacot, tehát nekik azonnal és részletes információra van szükségük, ez ugye most nem működik, de ezen kívül átláthatóságra van szükség a gazdasági kérdésekben is, hiszen mintegy fél évente új botrány tör ki, új botrányt ki a jogkezelő szervezetekkel kapcsolatban, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sürgősen egy mélyreható javaslatra van szükség a bizottságtól. És lépjünk tovább a többi jelentésre, ami a megfigyelő központot illeti. Igen, támogatom az adatgyűjtést akkor, hogyha megfelelő adatokról van szó, de ami a megfigyelőközpontot illeti, sajnos eddig nem láttam arra semmilyen utalást, hogy ez a propaganda eszköz kategóriáját meghaladná, és ne csak a reform megakasztójaként működjön. Ami a magyarázatot szó, jelenti, tehát a bizottság magyar, magyarázatát illeti, megemlítik a terra tanulmányt, ezt az ágazat kérte, és akik megnézték a tudományos szférából, elutasítják ezt, hiszen egy becslésekről van szó, aztán ezeket a becsült számokat felszorozzák, és azzal a feltételezéssel dolgozik ez a tanulmány, hogy a nem elköltött pénzek tehát például, amikor valami, egy gyerek letölt, letölt valamit az internetről, tehát nem költi el azt a pénzt, ami, ami ennek az ára lenne, nem veszi meg a boltban, akkor úgy veszi ez a tanulmány, mintha ezt a pénzt elégettük volna, tehát egy olyan pénzről van szó, amely eltűnik a gazdaságból, de ez egy nem megfelelő feltételezés, és a megfigyelőközpont kapcsán egyedül ezt a tanulmányt idézik, az a tudományos szintű tanulmányokat nem említi meg ez az anyag, pedig nagyon sok egyetemről ellátogattak szakértő professzorok, akik részt vettek a Galo munkacsoportban, nagyon hasznos hozzájárulásokat adtak, azonban sajnos a megfigyelő központban semmilyen utalást nem találok erre, ezért eléggé szkeptikus vagyok azt illetően, hogy mennyire hasznos ez. Ami pedig az árva műveket illeti, nagyon támogatom azt, hogy a bizottság végre egy javaslatot hozott létre az elárvult művekkel kapcsolatban. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez rendkívül fontos. Először is kulturális szempontból, hiszen nagyon sok minden gyűjteményekben van, és ez kulturális szempontból érdekes, lehet viszont nem férünk hozzá. lehetett volna kereskedelmi szempontból érdekesebbé tenni a dolgot, egy kicsit föllendíteni az európai gazdaságot, hogyha egy kicsit másképp született, másképp fogalmazódott volna meg ez a jelentés, hiszen ott van a kulturális diverzitás, de nagyon sok ezek közül a művek közül nem hozzáférhető, és azt hiszem, hogy ez egy elég súlyos probléma. A bizottsági javaslat sajnos a gyakorlatban majdnem teljesen használhatatlan, azt kell, hogy mondjam, mert ami az elárvult műveket illeti, itt a részletekre kell összpontosítani, például a bizottság javaslata kimondja, hogy ha az egyik szerzői jog tulajdonos ismeretes, akkor ennek a személye, akkor ez kiesik a rendeletből. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyilvános közjogi műsorszórásba tartozó művek kiesnének a rendelet hatája alól, mert amikor egy művet létrehoz egy közjogi műsorszóró, akkor a, ez a közjogi műsorszóró az egyik jogtulajdonos, de vannak még más, akár száz jogtulajdonos is. Tehát a bizottsági javaslat itt nem működne és ezért természetesen üdvözlöm Geringer asszony javaslatát. És igen, valóban, anélkül, hogy valóban alaposan megvizsgáltam volna Geringer javaslatokat, egyetértek az általános irányvetésével. Jó, hogy javaslat született ebben a témában, de ezt egy kicsit meg kell nyitni, és úgy kell alakítani, hogy valóban működjön. Ami a több jogtulajdonos kérdését illeti, emellett a kérdés mellett még a jogbiztonság is felmerült, ugye a Geringer asszony anyagában, hiszen hogyha az irányelv nem ad jogbiztonságot a felhasználó számára, akkor teljesen használhatatlan az irányelv, felesleges, hiszen most is lehet illegális formában árva műveket használni, és valószínűleg az ember semmilyen problémára nem problémában nem ütközik, de nincs jogbiztonság. Tehát az egyetlen dolog, ami, ami többletet adna, a jogszabály, amiben többletet adna, az a jogbiztonság. Tehát ezt mindenképpen meg kell valósítani. Aztán vannak azonban jó dolgok is a bizottsági javaslatban, például a gondos keresés, illetve ennek a kölcsönös elismerése. Ez egy nagyon jó ötlet, és nagyon értelmes, ahhoz, hogy az irányelv hasznos legyen, működőképes legyen, nagyon fontos, hogy a gondos keresés kritériuma megfelelő legyen, gyakorlati, gyakorlatias, tehát minden felhasználó számára működőképes kell, hogy legyen, minden olyan felhasználó számára, aki gondos keresést akar elvégezni. Sajnos a kereskedelmi cégeket kivette a, a javaslat a hatály alól. Ez egy olyan korlátozás, amelyel nem értek egyet. Aztán ami a könyvtárak digitalizálását illeti, a múzeumoknak, a könyvtáraknak megadja ezt a jogot, és ez kiváló az intézmények számára, azonban ezek nem igazán gazdag intézmények, tehát nincs pénzforrásuk arra, hogy a digitalizás területén nagyobb erőfeszítéseket tegyenek. Tehát, hogyha valaki azt reméli, hogy ez az irányelv az Európánát új tartalommal fogja föltölteni, hát erre ne várjon, mert nincs mögötte pénzügyi háttér. De hát mégis a gondolat az hasznos lehet jó pár szempontból. Aztán összefoglalásképpen azt mondhatom, hogy nagyon várom a közös munkát Geringer asszonyal, illetve a többiekkel. Lehetőségünk van arra, hogy valami olyat hozzunk létre, amely a megfelelő irányba mutat, és hasznos is, és ez pedig nagyon jó lenne. És végül, nem, már nem, inkább itt le is zárom a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, Belinguer kolléga. Köszönöm szépen. Galó kollégának én is szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt azért, amit itt előterjesztett. Mindenre egyetértek, amit eddig hangsúlyoztak, hogy a munkacsoportban elvégzett munka elmélyítette azt a know-how-t, amivel rendelkezünk ezen a területen. Azonban szeretnék a hozzászólásomban egy kicsit kevésbé technikai jellegű megjegyzéseket tenni, majd a módosítók részleteinél erre is kitérünk. Egyelőre politikai kérdéseket szeretnék felvetni, hiszen egy parlamentben vagyunk. Sok mindent joggal vitatunk meg itt, technikai szempontból, de ne felejtsük el a politikai orientációt. Itt most az árva művekkel kapcsolatos javaslatról beszélünk, amit az Európai Bizottság készített. Ez egy fontos pont. Fontos szabályokra tesznek javaslatot. El kéne kezdeni a konkrét munkát, a vita már régóta folyik, nagyon érdekes a zöld könyv, a közlemények is érdekesek ebben az összefüggésben, de valahogy az zöld könyvben, a közleményeken most már túl kell lépnünk, most már jogot kell alkotni. Mi a, az Európa, mi itt a újra és újra azt láttuk a bizottság, az Európai Bizottság részéről, hogy halogatják egy kicsit a dolgokat, a végtelenségig úgy éreztük néha, halogatták ezeket, és igazából mi már nem is tudtuk követni, hogy milyen menetrendhez ragaszkodnak, milyen határidőket tartanak be, és erre azért rákérdezek, elnézést kérek, de ezt most már végre fel kell vetnem. És szeretném megtudni az okait annak, hogy miért került erre ebben a formában sor. Galó kolléganő igenis élharcosává vált ennek a témának, a szerzői jogok témájának az elmúlt hónapokban. Szeretnénk a szerzők, a művészek, a kultúra érdekében fellépni. Miért mondom ezt ilyen határozottan? Itt egy átfogó kérdéssel szembesülünk, és mindent ezek az értékesítő, a hasznosító szervezetek kaszálnak le, a közvetítőkről beszélek, és a struktúrákba beépülnek. Emlékezzek csak a Monti jelentésre, amely felhívja a figyelmet arra, hogy az egységes piacunkon olyan struktúrák vannak, amelyek elfolytják a levegőt, nem teszik lehetővé, hogy bizonyos mozgástérrel rendelkezzenek, és itt ezeknél a hasznosító szervezeteknél úgy látom, vagy a jogkezelő szervezeteknél úgy látom, hogy itt problémák vannak. Végre szívünkből is beszélni kell, nem csak a józanész alapján. Tehát nem igenis a művészek érdekében kell fellépnünk fokozottabban, de beépültek ezek a közvetítő szervezetek Vegyük például a területi kötöttséget, ami akadályt jelent, korlátot jelent minden szempontból, és a hasznosító, a közvetítő szervezetek bizony előállnak az ügyes érveikkel, ők mindig a területi kötődést próbálják megtartani, vagyis itt először is egy politikai szándékra van szükség, hogyha végre akarjuk hajtani azt, amit kitűztünk. Nem kívánom persze elhúzni az időt, de nézzük csak meg a az árva műveket. Ez megint csak példát ad az egész vitára. Itt az Európai Bizottságnak gratulálnunk kell végre, hiszen végre előterjesztettek valamit. Ezen a területen az ember azt gondolhatná, hogy nem túl fontos ügyekről beszélünk, ez az művek, nem, nem is sok van belőlük, stb. De nézzük meg, mi van a levéltárakban, a könyvtárakban, az egyéb gyűjteményekben, elképesztő kincs ez, ami ott található, és ez garantálja a sokszínűséget. És úgy tudom, hogy az archívumok 90%-áról beszélünk egyes helyeken, és akkor most következik a digitalizáció, mint lehetőség, ami nagyon gyorsan terjed, halad, és itt arról van szó, hogy több millió személy számára kell hozzáférhetővé tenni ezeket a pontokat, és ezt komolyan kell venni, ezzel az Európai Uniónak nagyon komolyan kell foglalkozni. Egyetértek Engström úrral, és másokkal is, hogy a bizottság javaslata túl visszafogott, túl szerény, nem elegendő, nem kielégítő egyelőre. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, igenis legyünk radikálisabbak ne a részleteket kapirgáljuk csak, hanem a jogbiztonságot tartsuk szem előtt összességében. És ezek a közvetítő szervezetek a halottak, az elhunytak jogait akarják kezelni. Ez így nem lehetséges, és ezeket a jogokat sokszor nem is igénylik. Nincs, aki ezt komolyan igényelni. Itt egyfajta erkölcsi jóvátételről is szükség van. Összefoglalnám még egyszer. A Lídia javaslata alapján kéne haladnunk, ahogyan ezt ma délelőtt hallottuk. Hangsúlyoznunk kell, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez egy fontos feladatunk itt a jogi szakbizottságban. A kultúra érdekében kell fellépnünk. Angélika Nébla. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt Beringer kollégát hallgatni. Teljesen igaza van, hogy a szívünkből is szólni kell. Először is most ezt teszem én is. Azzal kezdem, hogy Steve Jobs elhunyt elmúlt szerdán. Az egész világ gyászolt. Én is szomorú voltam, mert ez az ember másokkal együtt persze, de a vízióival tényleg megváltoztatta a világunkat. És Galló kollégához csatlakozom, és a többiekhez is csatlakozom, akik a munkacsoportban dolgoztak. Nos, jó munkát végeztek, előterjesztették ezt a dolgot, ezt a jogszabályt, ezt fontos, hogy a szerzői jogokkal itt a digitális körülmények között is szembesüljünk, és a szerzői jogok modernizálását végre meg kell kezdeni Köszönöm nekik azt, hogy az aktuális tendenciákat is bemutatják, az a jogkeret, amivel rendelkezünk pillanatnyilag, azt elemzik, és alapvető követeléseket is megfogalmaznak, amit nekünk parlamentként figyelembe kéne vennünk a digitális világ vonatkozásában. Sok mindennel egyetértek, ami szerepel ebben a véleményben. A döntő jelentősége annak van persze most is, hogy döntsük el, mit akarunk Európában, a digitális egységes piacot akarjuk, és ez, azt is hallottuk, hogy lemaradtunk az Egyesült Államok mögött, és hogyha most nem reformáljuk meg a meglévő szerzői jogunkat, és gondoskodunk arról, hogy leépítsük az akadályokat, a korlátokat, akkor parlamentként nem végeztünk jó munkát, de ezt el fogjuk végezni, vagyis azt gondolom, hogy kiváló lehetőséget kínál nekünk az internet, hogy a tagállamokban megélt kulturális sokszínűséget támogassuk és előre vigyük, ezt szeretném megragadni. Gáló asszonyjal egyetértek abban, hogy az interneten is biztosítani kell a szerzőjogokat, persze reformot kére kell hajtani, de alapvetően képviselőként az a dolgunk, hogy a kreatívok jogait, a, a művészek jogait, a kreatív emberek jogait védjük meg. Ezt teljes mértékben támogatom, és nagyobb harmonizációra van szükség a szerzői jogok területén itt Európában a mostaninál. Köszönöm szépen a hasznosító szervezetek témáját is Berlinge úr a hasznosító szervezetekkel kapcsolatos megjegyzéseihez csatlakozni tudok, ami pedig az Európai Bizottságot illeti Frölinger asszony a hasznosító szervezet nagyon régóta téma az Európai Parlamentben, tehát a jogkezelő szervezetekről van minden bizonyal szó, és jó lenne, hogyha az európai szempontból is megvizsgálnánk a jogkezelő szervezetek struktúráját. Sok éve felhívtuk erre a figyelmet, és mindeddig azt nem mondom, hogy semmi se történt, de majdnem semmi se történt. Vagyis szerintem a jogkezelő szervezetek témájában egy kicsit bátrabban kéne fellépnünk. Árnyék előadóként itt a frakcióm nevében most rátérek az árvaművekre is. Tudom, nincs sok időm, számos kolléga kíván még szót kapni minden esetre köszönöm, és a Geringer asszonynak az elvégzett munkát, amit egyébként módosítóként megfogalmazott a jelentésével kapcsolatban támogatni tudom jelentős részben a módosításokat. Két területen fogok én módosítókat előterjeszteni. Egyrészt az én célom is az, hogy az árva műveket lehetőleg átfogóan tegyük hozzáférhetővé, digitális, online és on offline módon és nyilvánvaló az is, hogy a jogtulajdonosok jogait meg kell védeni, de azért az is fontos, hogy elérjük, hogy ez a végtelenül nagy kincs, ami a különböző gyűjteményekben van, az hozzáférhetővé váljék, és hogy éljünk a lehetőségekkel. Ilyen értelemben köszönöm szépen az irányelv javaslatot és a megjegyzéseket is. Osztom Engström kolléga véleményét, a félig árva művek kapcsán. Azt gondolom a közszolgálati rádióknál, televízióknál nagyon fontos történelmi dokumentációk vannak, és a definíciók esetében Geringer asszony már készített erre nézve javaslatot, meg kell nézni, hogy mindent sikerül-e lefedni, de kész vagyok arra, hogy én is támogassam, hogy hozzáférjünk ezekhez a kincsekhez. A közszolgálatiknál például a TV nézők már egyszer finanszíroztak mindent a tévédíjakkal, vagyis hozzáférhetővé kell tenni ezeket a műveket, és szükségesnek látom, hogy a bizottság javaslatában szereplő definíciókat, fogalmakat egyértelműbbé tegyük. Még egy mondatot szeretnék mondani a kibővített kollektív engedélyekkel kapcsolatban, licencekkel kapcsolatban. Ez egy modell, amit a skandináv országokban működtetnek. Nagyon érdekes ez a modell, jó lenne, ha más tagállamok is bevezetnék ezt, és használni tudnák ilyen értelemben. Tehát talán fel lehetne vetni az irányelvben, hogy van egy ilyen modell, amelyet átvehetnének más tagállamok is, tehát valahogy az irányelvben ezt a modellt rögzíteni lehetne, de nyilvánvalóan mindenkori rendszerek bevezetéséről a tagállamoknak kell dönteniük de azt gondolom a kibővített kollektív engedélyezés egy fontos dolog. Jó ötlet, ez egy indítványt fogok előterjeszteni ebben a témában. Ez az irányelvben akkor úgy szerepelne, hogy egy alternatívát kínálunk ahhoz képest, ami már szerepel a javaslatban ami pedig a menetrendet illeti Lichtenberger asszony egyetértek önnel az október 21-e nagyon rövid, hangsúlyozni szeretném, nem tudom hány éve várunk erre, nem hónapokról, napokról beszélek, évekről beszélek, hogy az Európai Bizottság az árva művek témájában egy javaslatot készítsen. Most itt ez a javaslat, köszönöm szépen, de mindenképpen Hát tíz napon belül egy első vitát, elnök úr, és módosítókat is előterjeszteni, hát ez, ez ne, nem hiszem, hogy nincs mozgástér. Miért ne lehetne mozgásteret teremteni? Egy néhány hetet csak-csak meg tudunk teremteni maguknak, hogy a módosítóinkat megfogalmazunk. Ez megkönnyíti persze a kompromisszumok kialakítását is a végén. Vagyis a kérésem az, hogy ezt a határidőt kicsit nyújtsuk ki. Jó, természetesen működik ez, de novemberben akkor nem tudunk szavazni, akkor később lesz a szavazás. Ez a következménye, akkor működik a dolog. Erről a bizottság mindjárt dönthet. Köszönöm szépen, Lichtenberger kolléganő. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Bellinger, képviselőtársamnak is köszönöm, és nagyon sok mindent elmondott már, amit én is szerettem volna, de támogattam a véleményét maximálisan e tekintetben. És tulajdonképpen túl régóta foglalkozunk ezzel a témával, anélkül, hogy nagyon nagy előrelépés történt volna. Azonban egy lépést mégiscsak tettünk egy területen, hiszen nem mindenki, aki azt mondja, hogy például az online világ copyrightját is ki, kellene ki, ki kell igazítani, fogja azt mondani, hogy feleslegesé is válik a copyright, a szerzői jog. És ezt gondolom, hogy ez már egy lépés, és jó alapot teremt a konstruktív párbeszédhez. Ezen a területen nagyon sokan azt kívánnák, hogy semmi sem változzon, azért, hogy a profitráták megmaradjanak, hát ez nem fog működni. Hogyha most nem eszközöljük ki a kiigazításokat, akkor elvesztegettük a lehetőségeket, és nem fogjuk tudni magunkat pozícionálni az amerikai piacsal szemben sem. Úgyhogy kell lépnünk, és meg kell néznünk azt is, hogy minél jobb és igazi modernizációt hajtsunk végre. Itt aláhúznám, hogy nem csak arról van szó, hogy a nagyok érdekeit kell szem előtt tartanunk, és ezt duplán és háromszorosan is kiemelném, hanem azokat is figyelembe kell vennünk, akik új üzleti modelleket kínálnak a piacon. Közülük sokuknak nincs lehetőségük arra, szemben mondjuk a nagy vállalkozásoknál, ahol számos dolgozó van, és lehetőség nyílik a tárgyalásokra, hanem hogyha nem lesz abszolút koncentráció a piacon, akkor a modellt kell kiigazítanunk, és ezt szeretném kiemelni. Az elárvult művekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy a többszörös licenzekkel kapcsolatban egyet tudok érteni, de egyfajta jogbiztonságot mindenképpen teremteni kell, mert hogyha ez nincs meg, akkor nem lesz hozadéka a dolognak hiszen akkor a keresetek megint erről a területről jönnek, és az elárvult termék műveknek a felhasználhatósági köre bővül. Egy dolog lenne még, amit mindenképpen megosztanék önökkel, a hozzáférhetővé tétel az audiovizuális művekkel kapcsolatban a gyengénlátók és vakok számára. Nagyszerű dolog az, hogyha most itt elkötelezzük magunkat emellett, de nem lehet EU-s szinten utána szembeszegülni a globális trendekkel. Elég skizofrén helyzetbe manővereznénk magunkat akkor, és ez nem jó politika. Sokkal konzisztensebb megközelítésre lenne szükség, gondolva arra is, hogy európai kultúra felhasználói nem csak Európán belül élnek, és hogyha ezt felismerjük, akkor ez minden látás sérült számára egy nagyon nagy lépés volna. Úgyhogy itt sürgősen kell lépni, de arról is szó van természetesen, hogy milyen intézkedések kerülnek foganatosításra a nemzetközi megállapodások kapcsán mert ezt kell mondanom, hogy nagyon csalódott voltam az EU-s politika tekintetében, főleg nemzetközi szintéren, hogy ezen a téren sajnos a hozzáférhetővé tétel a vakok és gyengénlákok számára nem kerül támogatásra. Utolsó megjegyzésem, nagyon sok minden múlik a forrásokon, a költségeken, ha az elárvult művekre gondolok, az a modellre gondolok, vagy egyéb digitalizációs modellekre, hát tudomásul kell venni, hogy nagyon nagy, megszorító, harapó fogóban leledzünk, és sajnos az Európeánán keresztül nem fogunk tudni mindent digitalizálni. Szinte minden egyes tagállamban csökkentik a forrásokat, és éppen ezért itt új modellekre is szükség van a tekintetben, hogy hogyan juthatnánk előrébb méltányos módon. Nem szeretném egy nem európai digitalizálónak a monopóliumát látni magam előtt, de azt sem szeretném, hogy a Google elleni harcainkban feláldozzuk a műveknek a digitalizálását és kiemelem még egyszer a vakok és gyengék lákó, látók aspektusát is. Köszönjük szépen, Wikström asszony, kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy kicsit késtem, hiszen nagyon sok minden történt itt reggel, de nem tudtam sajnos időben ideérni. Borgarna på riktigt, och därför ska vi ta det på ett mycket stort allvar. Olyan témákról beszélünk itt ma, a, ma ami nekem is szívügyem, úgyhogy ezeket vegyük is komolyan. Ugye volt egy munkacsoport a szerződi jogokkal kapcsolatban, és stratégiai szempontból arról volt szó, hogy a polgárok számára érdeklődésre számot tartó témákat tűzünk zászlónkra. Gáló asszony vezette a munkánkat, nagyon ügyesen ö, vezette ezt a munkát, finoman, de nagyon szigorúan. És úgy gondolom, hogy ö, nyitott volt minden megjegyzésre, öröm volt dolgozni ebben a munkacsoportban. A munkatársaimnak is szeretnék köszönetet mondani, akik a szakértőkkel folytatott, hazájukban lefolytatott eszmecseréknek az eredményét bemutatták a munkacsoportban, jobban meg tudtuk ismerni egymást, illetve egymás álláspontjait az eszmecserék során, és ez a jövőre nézést is nagyon pozitív, hiszen lesz még munkánk közösen más témákban is. Ismerjük most a tényállást, azt is tudjuk már, hogy kompromisszumokat hol kell kötni, és ez bizonyára pozitív a tekintetben, hogy előrébb léphessünk lesz pozitív hozadéka ezen ágazat vonatkozásában az Európai Unióban, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami teljesül, hiszen ez a megbizatásunk. Sok minden elhangzott, már nem is szeretném megismételni, de egy pontra kitérnék, és ezt megvilágítanám a saját aspektusomból. Például a megfigyelő központot vegyük először. Massif Hidalgo képviselőtársunk is erről a központról számolt be, és én abban bízom, hogy végeredményben egy olyan adatrendszer áll majd rendelkezésünkre, amely megbízható, minőségi adatokat nyújt, szakértelemmel fogják tudni ezeket kezelni. Ami a képes lesz kezelni a kalózkodás és a hamisításnak az ügyét is bizonyára nagyon érdekfeszítő vitát folytatunk majd erről a kérdésről is a jövőben. Egyfajta kételyt is szeretnék azonban megfolytatni, illetve megfogalmazni a public awareness témában, tehát a fogékonyság, a tudatosság kialakítása, hogyan tudjuk a közvéleményt is tudatosítani, mind a 27 tagállamban. Hát nem hiszem, hogy ez azért olyan egyszerű lenne, mert ez a tömegpropaganda, ez az aparátus nem biztos, hogy célra vezető. Mi a kiinduló helyzet? Hát az egyes tagállamokban mindenütt más, bizonyára vannak jobb lehetőségek is, hogy a közpénzeket a megfelelő helyen jobban költsék el, de a pozitív értékelés lenne a cél. Nyilván a polgároktól is elvárás az, hogy politikailag és jogi szempontból is korrekten lépjenek fel. Online, vad som är lagligt, och és az online ágazatban is talán egyfajta üzenetet, vagy valamilyen jelzést kellene közvetíteni, hogy jogi szempontból a letöltés az egyáltalán helytálló-e, illetve a szerzők, az alkotók felé megtörtént-e a javadalmazás. A többivel kapcsolatban nagyon sok minden, ami megfogalmazásra került helytálló. A munkánk nagyon nagy súlyt hordoz, azt gondolom, hogy pozitívnak kell tekintenünk, az együttműködést tekintve is, a bizottsági javaslatokat is értékeljük pozitívan. És azt gondolom, hogy pozitív hozzáállással mindenképpen célra vezetőek lesznek a saját módosítóink is, annak érdekében, hogy a művészek, a szerzők, a filmkészítők is megkapják a jutatásaikat, és hozzáférhetővé váljanak az érdeklődők számára. Köszönöm mindenkinek, akik részt vettek ebben a munkában. Azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk, de úgy látom, hogy nagyon nagy kihívások is állnak mink előttünk. Mészáros képviselő először. Köszönöm, elnök úr. Először is elismerésemet szeretném kifejezni Gallo asszonynak a Working Groupban végzett munkájáért, és mindenkinek, aki ebbe belekap, bekapcsolódott, én nem voltam benne annál is inkább köszönet jár nekik. Én eh, az a néppártnak az árnyék jelentéstevője vagyok a, a Hidalgo jelentéshez, tehát a, hát a, a belső piaci harmonizációs hivatal egyes feladatokkal történő megbízásáról. Szeretném elmondani Hidalgo úrnak, hogy támogatjuk a jelentést alapjaiban, nagyon köszönjük a munkáját. Úgy gondoljuk, hogy a és látjuk, hogy megfigyelő központ képviselés az, a bizottság is egyaránt gyors lefolyású jogalkotásban reménykedik, hát bízunk abban, hogy első olvasatban szeretnék a rendetet elfogadtatni, hát szerintem ezt meg kéne támogatni, amennyiben lehetséges. Én Bizonyos értelemben, úgy láttam, hogy Ekström kollega aggályokat fejezett ki azzal kapcsolatban, hogy hatékonyan fog-e működni majd a megfigyelő központ, illetve hatékonyabban, mint eddig. Hát nagyon bízunk ebben, hogy ez így lesz, és ezt szeretnénk megtámogatni. Ennek a központnak a célja, hogy a szervezet az őt érintő kérdésekben saját maga dönthessen, és a rendelet ezt megerősíti, a rendelet egyik fő cél hatáskörök világos meghatározása, és ez ebben sikeres szerintem. A tanácsban úgy látom, hogy problémát okozhat a statisztikai adatok beszolgáltatásának a kérdése. Ez főleg úgy tudom, hogy a német fél nehezményezi és biztonsági követelményekre hivatkozik, ez, ez érthető, viszont azt is látni kell, hogy a hatékony együttműködéshez elengedhetetlenül szükséges az adatok cseréje, illetve ismerete a tagállamok között, úgyhogy reméljük, hogy ez nem fognak majd visszaélni. A hamisítás és a kalózkodás terén a leginkább érzékenyen érintettek az európai innovatív kis- és középvállalkozók. Az ő helyzetüket kell megerősíteni, illetve a megfigyelőközpont által is biztosítani, hogy a rendelet végrehajtásában megfelelően részt tudjanak venni például tagállami szinten be kell őket kapcsolni az információs hálózatokba, az adatszolgáltatásokba és egyéb tevékenységbe, illetve best practice-ok a széleskörű terjesztését kell bebiztosítani az érintettek számára. Köszönöm szépen! Dankeschön, Frau Kollegin Gallo, bitte. Vielen Dank. Köszönöm szépen, most pedig uh, Gallo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok uh, szólni, hiszen itt a szavazás ideje. Elég könnyű is röviden fogalmazni, mert pontosan fogalmazhatok. Először is, ami a megfigyelő központot illeti, illetve a mhm. tanulmányokat, a statisztikát. Mm igen, van még feladatunk ezen a területen, tehát egyrészt nem lehet ellenezni egy ilyen központot, amely, illetve támogatni egy olyan központot, amely, amely tanulmányokat és statisztikákat gyűjthet, másrészt viszont ellenezni az eddigi statisztikákat. Elmondanám még azt is, hogy ellentétben azzal, amit Angström úr mondott, a tanulmány, amelyet említettem, a Terra tanulmány, az valóban egyetemi professzorok munkáját idézi. Még egy svéd tanulmányt is említettem, ez pedig az Uppsalai Egyetem tanulmánya, és ennek az eredményét 2010. október 28-án adták közre, és ez kimutatja, hogy a 2004-es irányelv megvalósítása után egy 48%-os emelkedést lehetett tapasztalni a digitális értékesítésekben, tehát vannak pontos egyetemi tanulmányaink, ezeket, ezeket ugye megkérdőjeleztük, most ott van a, a központ, az obszervatórium, és nagyon reméljük, hogy az általuk készített tanulmányokat nem fogják megkérdőjelezni. Egy-két megfigyeléssel élnék. Még, ami a területi aspektust illeti, nagyon fontos látni, hogy sosem fogjuk az abszolútumot megvalósítani, és ennek két alapvető oka van. Az egyik az az, hogy a vállalkozások kereskedelmi politikáját nem igazíthatjuk, nem szólhatunk ebbe bele. Gondolok itt a zené és az audiovizuális ágazatra. Tehát vannak kereskedelmi döntések, amelyek azt jelentik, hogy a 27 tagállamban sosem lesz egységes minden szabályozás. A második dolog, amit nagyon fontos figyelembe venni, ez pedig az, hogy nyelvi és kulturális akadályokkal kell számolnunk a jövőben, és ezek maradnak, és ennek az egyik bizonyítéka az, hogy az audiovizuális területen sokkal kevesebb a területi aspektus, amely érvényesül. Itt a nyelv és a, a kultúra, az e ok, a háttérben húzódó ok. Két kérdésem volt a bizottság felé. Félig már választ kaptam a bizottságtól a második kérdésemre, aki elmondta, hogy igen, a bizottság elemezte a jogi vonzatait a Premier League-gel kapcsolatos Európai Bírósági döntésnek. A második technikai megjegyzésem a zöldkönyvvel kapcsolatban az az, hogy ebben a zöldkönyvben a műholdakra vonatkozó irányelvet többször megemlítik és kérdésem az, hogy ennek az irányelvnek van-e értékelése, elemzése, hatástanulmányok készültek-e, és tudjuk-e, hogy milyen hatással volt ez az irányelv az audiovizuális piacra, illetve hogyan érintette ez a származási ország kérdését, valamint a jogkezelő szervezeteket. Más szóval, ez az irányelv hozzájárult-e, vagy pedig nem az európai piac konszolidálásához. Tehát ez a második kérdés az, amit most mindenképpen föltennék a bizottságnak. Azt ígértem, hogy röviden fogok szólni, ezért a digitális ajánlatokra térnék még ki. Gratulálok az előadónak az árvaművek engedélyezett felhasználásával kapcsolatban. Először is hadd mondjam el, hogy ami az alkalmazási területet illeti, teljesen egyértelmű, hogy jó pár jogalkotási kezdeményezés született már, és mindenképpen fontos az, hogy hogy belecsúszunk olyan kategóriába, amely, amely nem az árvaművek kategóriája. Tehát itt pontosan tudni kell, hogy hol húzódik a határ, Tudni kell, hogy ez az irányelv tervezet digitális könyvtárak létrehozását támogatja, mint az Európánál, és fontos, hogy az intézmények hozzáférjenek ehhez, és fel tudják használni. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a közérdeket szolgálná, tehát a digitális könyvtárakra gondolok, illetve a film örökség, a film hagyomány megőrzésére és föllendítésére. Ami pedig a gondos keresés kérdését illeti, ez is nagyon fontos aspektus a szövegnek. Fontosnak tartom, hogy egyszerűen működjön, egyszerű kereteket szabjunk ennek, és jó hiszeműen járjunk el, illetve az idevágó ö, szerződés cikkei érvényesüljön. Ami pedig a forrásokat illeti, azt hiszem, hogy a jog tulajdonosokkal kellene konzultációkat folytatni, illetve a különböző érdekelt felekkel felvenni a kapcsolatot. Továbbra is szólnék még egy szót a hármas cikkről, és nem el kell mondanom Angström, kollégának, hogy a finanszírozás nagy aggodalmat okoz, nagy aggodalmat jelent számomra, hiszen a, vannak olyan könyvtárak, amelyek ugye nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi forrásokkal egy gondos keresés esetében. És végül még egy kérdőjelet szeretnék fölvetni a negyes, négyes cikkely kapján, kapcsán, hiszen Fölmerül a kérdés, hogy az első kiadás helyén történjen ez a keresés, avagy sem. A kölcsönös elismerés elve fontos, de fontos az is, hogy teljes legyen az interoperabilitás, és nem tudom, hogy ez elegendő-e, hiszen vannak olyan francia szerzők, akik például Belgiumban adtak ki műveket, mert itt olcsóbb volt, tehát, hogyha az első kiadás helyére összpontosítunk, akkor lehet, hogy bizonyos szerzők kimaradnak. Ugye a francia-belga kérdés az csak az egyik aspektusa ennek a, ennek a dolognak, de az interoperabilitás esetében fölmerül a fordítás kérdése, Ez azt jelenti, hogy nagyon sok még a kérdőjel, és zárásképpen még egy megjegyzésem lenne. A hatos os és hetes es cikk szintén problémát okoz, és ahogyan hallottuk, a Kulturális Bizottságban ennek a törlését kértek, mármint a hetesnek, nem túlságosan szerencsés az, hogy a hatost és a hetest egy cím alá fogjuk, hiszen a hatos a szabályokat mondja ki, a hetes pedig a kivételeket. Tehát azt gondolom, hogy föl kell tenni a kérdéseket az árva elárvult művek felhasználását illetően. A hatos fölveti, a javadalmazás kérdését a, az ötös cikke értelmében, tehát ö, hogyan díjazunk, díjazzuk-e azokat a műveket, amelyeket kiadtak még mielőtt tudtuk volna, hogy ki a jogtulajdonosa. Ami pedig a hetes cikkeit illeti, megértem, hogy ez gondot okoz, hiszen ez nem elég pontos, véleményem szerint. Tehát például egy digitális könyv esetében, tehát hogyha mondjuk egy könyvtár digitalizál egy könyvet, akkor, akkor uh, mi lesz a jog, szerzői jog kérdésével. Itt vannak még nyitott, uh, nyitott aspektusok, nyitott kérdések. Tisztelt elnök úr, megpróbáltam rövidre fogni a hozzászólásomat, hogy a szavazást uh, ne késletesen. Köszönöm. Köszönöm, ez egy nagyon bonyolult téma. Maszi kolléga. Elnézést kérek. El kellett hagynom időközben a termet, nem hallottam az összes kommentárt azzal kapcsolatban, amit én mondtam. És azt gondolom, hogy nem tudjuk most az összes felvetett problémát rögtön megválaszolni, de megragadnám az alkalmat arra, hogy Engström úrnak elmondjam. Visszavonom a terra jelentésben szereplő hivatkozásokat. Ebben nem értünk egyet. Én azt gondolom, hogy a tartalmi részeket kell vizsgálni, és ami a megfigyelő központot illeti, ebben haladást szeretnénk elérni a legkisebb vitával. Nem, természetesen azt szeretném, hogyha önök is elégedettek lennének a jelentése. Vannak további célja is a megfigyelő központnak, az egy platformot jelent, nagyon fontos alapokkal szolgál. Vannak, akik felelősek ezért a területért professzionális szempontból, és a nyitott vitát kell szolgálnia, vagy a párbeszédet kell szolgálnia ennek a lehetőségnek. Gazdasági szereplőkkel is kell tárgyalnunk, de természetesen a művek szerzőit is figyelembe kell venni, az ő érdekeiket összhangba kell hozni, Galló asszonynak igaza volt, amikor említette az országot és az ország saját hazámat és az illegális letöltéseket, illetve kalózkodást. Azt gondolom a legfontosabb, és ezt szerettem volna elérni, hogy megvédjük a szerzőket. Szükség van egy kritikus tömegre egy adott országban, a saját hazámban is, hogy, amely igenis a tisztességes eljárás híve Spanyolországban ellenzékben van az egyik kollégám, de talán valamikor kormányra kerül, és a két nekünk meg kell védenünk mindkét eh, pár szempontjából a szerzőket. Egyetértek Galló asszonynal, kötelezettséget vállaltunk amellett, hogy megvédjük a szerzőket az Európai Unióban, és természetesen a saját hazánkban is ennyit szerettem volna elmondani. Danke, Frau Geringer, bitte. Köszönöm, Geringer asszony. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket a jelentésemmel kapcsolatban. Röviden szeretnék azért mégiscsak a kommentárokkal foglalkozni. A kérdés, hogy hol tették közzé először a művet, egy alapkérdés, hiszen valamilyen vonatkoztatási pontra szükség van, valamilyen referenciára szükség van, az is lehet, hogy egy európai szerző először az Egyesült Államokban vagy Kínában adja ki a művét, de mi az Európai Unión belüli első közlésről, vagy első bemutatóról, és hogyha már az első közzétételről beszélünk, akkor nem úgy általában az első közlés az, amit érint a dolog, hanem az Európai Unión belüli első közlés közzététel, ami pedig a kibővített engedélyezéseket illeti. Itt olyan esetekről beszélünk itt, amelyek nem esnek az ilyen licenszek alá, ami nem esik az úgynevezett kollektív engedélyek alá. Természetesen vannak ilyen kollektív, közös licenszek, de más esetekben a mi szabályainkat lehet figyelembe venni, ez egy opcionális megoldást jelentene, de az ügy fontos és sürgető, hiszen nagyon régóta folytatunk erről vitát, és időnként az a helyzet, hogy valamikor felgyorsulnak az események, mint a szabadalomnál például, hogyha meghosszabbítjuk a határidőt. Ez nem sokat használ nekünk, hiszen a Strasburgi héten sok időnk úgyse lesz módosítók kidolgozására, ezt követően pedig egy türkiz hét következik, amikor szintén nincs nagyon időnk, hogy módosítókat dolgozzunk ki, hiszen a választási körzeteinkben vagyunk olyankor. Ezért én azt kérném, hogy vegyük komolyan a két tartsunk ki emellett, ez elegendő időt biztosít, egy sor meghallgatás is volt már, sok szakértőt hallgattuk meg, sok elemzést, és meggyőződésem az, hogy most nem kell a Strasburgi vagy a hetet még erre rászánni, hiszen sok minden ott már nem történhet, nem tudunk sok időt fordítani erre. Nem vagyunk az egyetlenek egyébként, akik a témával foglalkoznak, a tanács is foglalkozik a témával, ez egy prioritást jelent a lengyel elnökség alatt. Nagyon jók a kapcsolataink, mindkét fél kompromisszumra törekszik, ezt kellene kihasználnunk ragadjuk meg az alkalmat. Lehet, hogy a következő elnökség ad akta teszi ez ügyet, nem érdekli annyira, elrejti a fiókjába, és akkor hónapig, hónapokig, évekig megint csak pihen a dolog. Ezért azt kérném, hogy az október 21-ét, mint határidőt tartsuk meg, és addig jó módosítókat terjesszenek elő, hogy jó legyen a szöveg is. Köszönöm. Most tényleg röviden Frölinger asszony a kérdések, mert különben tényleg teljesen kicsúszunk az időnkből. Köszönöm szépen. Először is Galo asszony kérdéseit válaszolom meg, ami az értékelést illeti a kábel és műholdas irányelvet, és milyen hatással volt ez a piacra. Be kell látnom, hogy az utolsó jelentés, a legutóbbi jelentés, eh, amit eh, az irányelvvel kapcsolatban készült 2002-re nyúlik vissza, akkor azt láttuk, hogy a kábel és műholdas irányelv túl nagy hatással nem volt a piacra, vagy egyáltalán nem volt, mert az irányelv ellenére az audiovizuális piac jó rész nemzeti keretek között maradt, és legjobb esetben a nyelvi határokat tartja be. Ami világos, hogy nem volt igazán piaci kereslet a határokon átnyúló vagy páneurópai szolgáltatások iránt a nyelvi és kulturális sokféleség miatt, amit ön is említett, Gala asszony Másrészt az is lehet, hogy nem töltöttük fel élettel ezt az irányelvet, mert a szerződéses megállapodások, a jogtulajdonosok és a műsorszolgáltatók között nem vette át az irányelv filozófiáját. Éppen ezért nagyon alaposan kell vizsgálnunk, hogy milyen hatással volt ez, és ez történik a zöld könyvben, ami pedig a javaslatot illeti. A javaslat természetesen javítható, továbbfejleszthető, és Geringer de Ödenberg jelentést üdvözöljük, gratulálni szeretnénk neki, mindeddig kiváló munkát végzett, jó néhány módosítóval kapcsolatban elmondhatjuk, hogy ezek jelentős továbbfejlesztést jelentenek, például az első közzététellel kapcsolatos definíció területi jellegű és nem történelmi határokból indul ki, és ez egy fontos tisztázás. A másik pedig, hogy nem csak audiovizuális, hanem tisztán audioművekkel is foglalkozunk, illetőleg annak a tisztázása, hogy fényképek és egyéb képek, képi megjelenítések szintén a, a az anyag részét képezik, a hatályhoz tartoznak, hogyha a könyvben szerepelnek illusztrációként, stb. És vannak olyan további dolgok, amelyek például a részleges árva műveket érintik, ezt számos hozzászóló érintette, és tisztában vagyunk azzal persze, hogy nem kielégítő ezen a területen a mi javaslatunk, de Lichtenberger asszonyal egyetértünk, hogyha itt megoldást akarunk találni, akkor annak tökéletesnek, vízhatlannak kell lennie jogi szempontból, és ezt a jogi megoldást egyelőre nem találtuk meg, de szándékunk az, hogy ezt tovább vizsgáljuk. Aztán röviden pedig a jogkezelő szervezeteket Berlinger úr igenis kötelezettséget vállaltunk amellett, hogy foglalkozunk ezzel a javaslattal, és a javaslatban 2012-ben készítünk egy javaslatot, és azt szeretnénk, hogy erős javaslat legyen ez. Mindenek előtt az átláthatóság kérdésében a jogkezelő szervezetek, a kollektív jogok kezelése fontos téma, de ez nem csak politikai elszántság kérdése, hanem egy sor további összetett, bonyolult jogi munkát is el kell végezni, hiszen mindig elemeznünk kell az egyes tagállamok jogi szabályozását, és igyekszünk ezek közül a legjobbat kiemelni és hát ez bizony időbe kerül sajnos. Utoljára, de nem utolsó sorban az audiovizuális és egyéb művek kérdése mi támogattuk egy nem kötelező jellegű jogszabályt, de arra a következtetésre jutottunk a végén, hogy talán eljött az ideje annak is, hogy igyekezni kellene ambíciózusabban fellépni ezen a területen, és azt mérlegeljük, hogy adott esetben egy jogi szempontból kötelező megállapodást kéne létrehozni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Október 21-e Geriger asszony újra csak emellett tette le a garast tehát az október 21-e két frakció ezzel nem ért egyet, hosszabb határidőt akarnak, és most gyorsan szeretném eldönteni itt a szakbizottságban. Aki támogatja a 21-ét, október 21-ét, tegye fel a kezét, kérem. Tehát ki támogatja az október 21-ét? Hat. Mondjuk kellen szavazat. Az utóbbi, ez azt jelenti, hogy egy héttel elhasztom. Október 28-a. Ki tudja ezt támogatni? Ellenszavazat? Akkor legyen a 28. Október 28-a. titkárság azt mondja, a következménye ennek az, hogy a szakbizottsági szavazást csak decemberben tudjuk megtartani. Novemberben nem, mert technikailag fordítások vannak, adott esetben kompromisszumok megkeresése, többi. Emiatt erre nincs lehetőség erre a szavazásra korábban. Most pedig a szavazás következik a szavazásoknál pedig a Lechner jelentés következik, egy mandátum megadásával kapcsolatban első olvasatban a megállapodás. Nincs hozzászólás kortól. Mivel az idő nagyon rövid, elnök úr, egy-két pontra szeretnék röviden kitérni, mivel éppen a határidőt tűztük ki a nyilvántartásoknál, tegnap elfelejtettünk határidőt kijelölni. Azt kérem, hogy a TAT titkárság ezt tegye meg október 27-i javaslattal, amennyiben más probléma nincs, hogyha nincs kifogás ez ellen. Most pedig röviden arról beszélek, hogy nem csak mandátumról van szó, hanem arról, hogy a parlament ebben a nagyon bonyolult, áttekinthetetlen anyagban hivatalos véleményt ad ki hogy egy kicsit világosabbá váljanak a dolgok, és a tanácsnak némileg segíteni tudjunk a további munkálatok során. Még egyszer megismétlem, a bizottság jó javaslatot készített ebben a nehéz ügyben, de azért el kell, hogy mondjam, a tárgyalások során a tanácsban folytatott munka, a bizottság segítsége alapján, de az itteni kollégák indítványai alapján is meggyőződésem, hogy ami a szavazás után létrejön, az egy jobb szöveg lesz. Természetesen valamennyiünk a polgárok érdekéről van szó. Ezzel a munkát nem is fejezzük be. Ez nem zárja ki, hogy a végleges döntésig, azonban ezt nem szabad a végtelenség elhalasztani. Egy néhány dologról mégiscsak dönteni kell. Egy néhány korrektúrára, nyelvi javításra van szükség, de szeretném még kifejezetten hozzáfűzni, hogy a tanácsbeli tanácskozásokra röviden szeretnék kitérni, egy nagyon fontos szerephez jutott a Globek. Mindeddig akik a, azon kollégák számára, akik nem tudják, miről van szó, azért elmondanám, hogy miről is van szó, mert nem ezzel foglalkoznak mindig. Gyakorlatilag az összes tagállam van egy kötelező örök rész. Ez az, amit a közvetlen rokonok, hozzátartozók mindenképpen megkapnak, tehát egy testamentumban sem szabad kizárni, tehát örökül kell hagyni egy bizonyos részt valakinek. és az alkalmazott jogban eh, vannak már módosítások, nem, természetesen nem túl nagyok ezek, ez természetesen, ezt a kötes részt ezt nem szabad kizárni. Nyilvánvalóan már eh, ha valaki él, bizonyos eh, dolgokat ajándékozhat valakinek. Mi történik akkor a haláleset után? Ezt figyelembe vesszük, amikor az örökös részt ki kell számítani. Nos, ez a tagállamainkban nagyon különböző szabályozás alá esik az Egyesült Királyságnak van itt egy sajátos problémája, de azért nem csak az Egyesült Királyságról beszélünk itt, ez hatással van a többi országra is. Wallis asszony egyébként a többi módosítót visszavonták, de ez fennmaradt, és itt természetesen nem azt vizsgáljuk csupán, hogy jogtechnikailag működik az a dolog, hanem hogy észszerű valami, és helyes. Végül is ez oda vezetne, hogyha a 200-as indítványt elfogadjuk, akkor alternatívaként kezelnék az még élő ajándékozást. Amikor az ajándékozásra sor kerül, akkor ez egy fiktív alkalmazandó jogot jelentene, Például egy olasz állampolgár, most Németország szempontjából beszélem, Németországban az ajándékozásoknál az ilyen dolgok tíz év után elévülnek. Természetesen szeretném hozzátenni, hogy vannak kivételek, mielőtt bárki ezt a szememre vetné, hogyha házastársaknak ajándékozunk, akkor ez az elévülés nem indul el, vagy későbbiekben más esetek is vannak, tehát hogy valaki hivatkozzon később erre. Vagyis azt mondom, hogyha egy olasz vagy egy lengyel Németországban él, és ott ajándékoz valakinek valamit, az élettársának, vagy bárkinek, és akkor olaszországban, lengyelországban visszaköltözik, elhuny, és nem gondolja végig, hogy olasz vagy lengyel jog szerint az örökösödés hogyan működik, de a 15 évvel korábbi ajándékozást német jog szerint kellene kezelni, és nem lehetne a köteles résznél figyelembe venni. Gyakorlatilag ez olyan, mint a clawback Nagy-Britanniában, nem egész Nagy-Britanniában, Angliában. El kell, hogy mondjam, hogy itt a köteles rész esetében vannak bizonyos félelmeim hogyha valaki elköltözik, vagy a lakóhelyét máshova helyezi át, sőt visszaköltözhet is, ezzel ki lehet választani a legmegfelelőbb köteles részt az ajándékozásokra vonatkozóan. Nem szabad ezt túlértékelni, de ezért vettem ezt fel, ezt így nem tudjuk megcsinálni. A második pont egy jog esztétikai ügy, az azt jelenti, hogy halál esetén nem csak egy örökös jog, örökösödési jog, de akár több is lehet, több tagállam is szóba jöhet, ha valaki több helyen él, tehát többféle jogot is figyelembe kell venni, és ez súlyos ügy. Tehát ezért kértem megértésüket. Én nem tudom támogatni ezt az indítványt. Szeretném még kifejezetten hozzátenni a tanácsban, ahol eddig nem tárgyaltak, vagy most kezdenek tárgyalni erről, és tényleg ott ezt komolyan veszik, és elkezdődik a vita, kész vagyok velük tárgyalni erről, ezt meg kell beszélni, hogy adott esetben egy kompromisszumot el lehet-e érni ebben velük. Ami pedig az Egyesült Királyságot illeti, mert ott nagyon fontos ez a pont. Van egy másik pont is, ami az Egyesült Királyságot érinti, a 21 per 2-es cikk, a második bekezdés, ahol egy personal representative, egy személyes képviselő jelen lehet nagy-Britanniában, és itt indítványokat terjesztettek elő. Gáló asszony például, nagyon jól értem, hogy szeretné ezt töröltetni. A tanácsban is van ezzel kapcsolatban ellenállás. Én kifejezetten nem szerettem volna ezt, mert ez is egy kompromisszumot jelenthet, és ez lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon a rendelethez, hogyha a 2 es nem töröljük, hanem ezt a különleges administratív eljárást, közigazgatási eljárást fenntartsuk, ahogyan azt Nagy-Britanniában alkalmazzák. De hogyha a tanács, mint mondtam, esetleg tárgyalni kezd erről, akkor újra tárgyalhatjuk ezt az egészet. Most azt javaslom, hogy erről szavazzunk, és a dolog nyilván világosabbá válik. Köszönöm szépen, ez legalább olyan bonyolult, mint az árva művek joga a 147-est visszavonták, a 148-asról nem kell szavazni, az egyes kompromisszumos következik, aki támogatja, kérem jeleze. Tartózkodásra nem kérdezek rá külön, csak a végszavazásnál, ahogyan ez szokás. A második kompromisszumos következik, ki támogatja? Ellenszavazat, ezt is elfogadták. 23-as módosító, jelentés készítőtől támogatja ellenszavazat ezt is elfogadták. A hármas kompromisszumos következik, támogatja ellenszavazat elfogadva. Most pedig négyes kompromisszumos. nem jelezik. Elfogadva. Ötös kompromisszumos. Ellenszavazat. Elfogadva. 27-es kitámogatja. Ellenszavazat. Elfogadva. 28-as ellen tartózkodva, elfogadva. 26-os kompromisszum ellenszavazat elfogadva. 7-es kompromisszum el, mellette ellenszavazat elfogadva. 31-es mellette ellene elfogadva. 8-as kompromisszumos ellenszavazat elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene elfogadva, 34-es mellette ellene az első volt többségben elfogadva, 11-es kompromisszumos ellenszavazat elfogadva, 12-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 13-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 39-es ellene elfogadva. 165-ös mellette ellene. Az első volt többségben elfogadva. 166-os mellette ellene elutasítva. 167-es mellette ellene számoljuk meg. 167-es mellette. Tizenegy, tizenegy ellenszavazat. Tíz elfogadva egy szavazattal. Tizenötös kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 16-os kompromisszumos ellene elfogadva. 17-es kompromisszum ellene elfogadva. 44-es mellette ellene elfogadva. 18-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 19-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 175-ös mellette ellene elfogadva. 20-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 21-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 47-es mellette ellene elfogadva. 48-as és 177-es mellette ellene elfogadva 49 mellette, ellene elfogadva 50 mellette, ellene elfogadva 51-es mellette, ellene elfogadva 178-as, 179-es mellette, ellene. Az utóbbiak voltak többségben, számoljunk, számoljunk mellette. 10 ellenszavazat. 11 egy szavazattal elutasítva, 180-181-es mellette ellene elutasítva. 184-es mellette ellene elutasítva. 186-ost is elutasítottuk. 185-187 mellette ellene úgy tűnik, hogy elutasították. Én azt gondolom, hogy kétszer hibát követtünk el. Például a szavazó listában a 188-as módosításnál itt az van, hogyha a 184-es, 186 os elfogadtuk, akkor vágélik fogyottá, vagyis külön kell szavaznunk erről. De vonatkozik a 182-esre is. Igazad van két párhuzamos listán van az a gond. Az egyik a titkárság, a másik a frakció. A milyenket vegyed? A követ, legközelebb a tietekkel dolgozom. Akkor 188-as, ugye, ha jól látom? 182-es. 182-es következik, ki számogatja? Ellenszavazat. Elutasítva. 188-as mellette ellene elutasítva. Jó, az a jegyzőkönyv miatt mondtam, igen, teljesen jogos volt. 185-187-es még nem volt. Ki támogatja 185-öst? Ellenszavazat elutasítva. 189-es erről is szavaznunk kell. Ki támogatja ellenszavazat elutasítva. 190 mellette ellenem Elfogadva. 191 mellette ellene. Elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette ellene. Elfogadva. Ötvennyolcas a következő, mellette, ellene, elfogadva. 59 mellette, ellene, elfogadva. 60-as mellette ellene elfogadva. 193 mellette ellene. Még egyszer 193 mellette. 10 me- ellene. Elfogadva. 25-ös kompromisszus mellette ellene. Elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Ez 65-ös mellette ellene elfogadva. Aztán 24-es kompromisszus. Nem, a 66-os, bocsánat, a 66-os következik mellette. Ellene. Elfogadva. 24-es kompromisszumos. Ellene. Elfogadva. 199 mindenféle módos mellette ellene elfogadva. 69-es mellette ellene elfogadva. 70 ellene elfogadva. 51 mellette ellene elfogadva. 200-as mellette ellene úgy tűnik ellenzők vannak többségben, elutasítva 72-es mellette ellene elfogadva. 26-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 214-es mellette ellene elősök voltak többségben elfogadva. 75-ös mellette ellene elfogadva. 216-os mellette ellene elfogadva. 28-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Nem, nem, 77-es, 219-es mellette, ellene, elfogadva. 220-as mellette, ellene, elutasítva 221 mellette ellene elutasítva 29-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva 30-es kompromisszum mellette ellene elfogadva nem a 79-es, nem a 80-as, 80-as, bocsánat, 80-as mellette ellene elfogadva. 31-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 226-os mellette ellene elfogadva. 32-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 33-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. 86-os mellette ellene elfogadva. 87-es mellette ellene elfogadva, 229-es mellette ellene elfogadva, 89-es ellene elfogadva, 90 mellette ellene elfogadva, 34-es kompromisszum mellette ellene elfogadva, 92-es mellette ellene elfogadva, 93-as mellette ellene elfogadva, 94-es mellette ellene elfogadva, 95-ös mellette ellene elfogadva. 232-es mellette ellene elfogadva 97-es mellette ellen elfogadva 234-es mellette ellene elfogadva 99-es mellette ellene elfogadva 100-as mellette ellene elfogadva 236-os mellette ellene számoljuk 236-os mellette. Jó, ellene. 13-9 arányban. Elfogad a 237-es. Ellenszavazott. Utóbbiak voltak többségben elutasítva. 101-es mellette. Mellette. Ellene elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette. Ellene elfogadva 40-es kompromisszum. Ellenszavazat elfogad. 102-es mellette ellene elfogadva. 103-as mellette ellene elfogadva. 239-es mellette ellene elfogadva. 105-ös mellette ellene elfogadva. 240-es ellene elfogadva 241-es, mellette ellene, elutasítva 107-es mellett, ellene, elfogadva 108 mellett, ellen, elfogadva 109 mellette, ellene, elfogadva 110-es, mellette ellene elfogadva 111-es ellene elfogadva, 112 mellette ellene elfogadva, 242 mellette ellene elfogadva, 113 mellett ellen elfogadva, 114 ellenszavazat elfogadva, 115 mellette ellene elfogadva, 244-es ellenszavazat. Utóbbiak vannak többségben szerintem. Még egyszer szavazzunk mellette. 13 ellenszavazat. 14, 9. 13, 9. Nem volt igazam. Elfogadtuk. Melyik számnál jártunk? 240. Most jön a 245-ös, igen. 245-ös mellette ellene elfogadva 118 mellette ellene elfogadva 119 mellette ellene elfogadva 120 mellette ellene elfogadva 121 split volt első mondat mellette ellene elfogadva második mondat mellette ellenszavazat ezt is elfogadtuk 122 mellette ellene 124-es ellenszavazat elfogadva. Kettes módosítás mellette ellene elfogadva. 127 ellenszavazat elfogadva. Négyes mellett ellenszavazat elfogadni. 129 mellette ellene elfogadva. 130 mellette ellene elfogadva. 36-os kompromisszum mellette ellene elfogadva. A 7-es mellette ellene elfogadva. 8-as ellenszavazat elfogadva. 37-es kompromisszum mellette ellenszavazat elfogadva. 133-as ellenszavazat elfogadva. 134-es mellette Áj. Jó, akkor a vált? 133. Még egyszer a 133-asról szavazunk. Mellette előfordul ilyen ellenszavazat. Kétszer szavaznak, mellette meg ellene. Akkor még egyszer, jó? Úgy látom, hogy zavar a sorokban. 133-as kitámogatja. 11. Ellenszavazat. 13, 14. Még mindig elutasítják, jó? Elutasítva. 134-es galó mellette, ellene. Jó, ezt elfogadták. 136-os mellette, ellene elfogadva. 137-es mellette ellene 13-as 13-as 137-es 100, jó. mellette 13-as 13 a szám most jön a 13-as 137-esről szavaztunk? Van? Mondom, különböző anyagaim vannak, tehát a 13-as következik mellette ellene elfogadva. 140-es mellette ellene elfogadva. 14 ellenszavazat elfogadva. 141-es mellette ellene elutasítva. 38-as kompromisszum mellette ellene Most akkor hogy van? Itt megint csak mást kaptam, mint 15-ös. A 15-ös módosító mellette, ellene, elfogadva. Akkor most következik a 38-as mellette, ellene, elfogadva. 39 helyén van ez így. Jó, 39-es mellette, ellenszavazat, elfogadva. 18-as mellette, ellene elfogadva 19 ellenszavazat elfogadva 20-as ellenszavazat elfogadva 146 mellette ellene elfogadva nem, nem, nem, ellen nem, a 146 ellenszavazatok nyertek, igen elutasítva most akkor a mandátumot kell megszavaznunk, ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás. Jó, a mandátumot megkapta, volt egy tartózkodás sok sikert kívánok az előadóknak és árnyék előadóknak. Csak egy megjegyzést engedjenek meg. Köszönöm szépen a szavazást. Feltétlenül szükség volt erre, hogy tényleg haladjunk és hogy átlátható legyen a dolog. A kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, a bizottságnak és a tanácsnak is köszönetet mondok, mindenféle formációnak. Nagyon jó volt a tárgyalási hangulat, és a kollégáknak felhívom a figyelmét arra, hogy ez egy kicsit elfelejtettük az átmeneti rendelkezések, amikre javaslatot tettem, nagyon fontosak, mindedig a tanácsban nem játszottak szerepet egyáltalán, és erre felhívom a figyelmet. Az átmeneti rendelkezések amelyeket hát most egyhangulag megszavaztak, ezek nagyon fontosak, nem fogadhatjuk el, hogy egy ilyen rendelet esetében a korábbi eh, testamentumok nem hatályon kívül kerüljenek, ezt nem lehet az európai örökülhagyókra rábízni, ilyet nem tehetünk velük pontosabban szólva. Nem lehet, hogy az emberek nem akarják kiigazítani a végrendeletüket, hanem nem tudnak végrendelkezni, ilyenek is vannak. Erre fel akarom hívni a figyelmet, mert ezt eh, nem veszik észre sokan, hogyha vitatkoznak, vagy a tanácssal tárgyalnak. Erre fel fogom hívni a figyelmet, ez nagyon fontos. Köszönjük szépen, sok sikert is kívánunk. Most pedig akkor a társadalmaknak előírt biztosítókok összehangolása, az 51. cikk második bekezdése szerint szavazunk blogban, mellette ellene tartózkodás, akkor rendben, elfogadtuk. Aténi konvenció, 10-es és 11-es cikk, valaki ellenzéje, van-e tartózkodó, egy tartózkodónk van, mindenki más mellette szavazott, úgyhogy ezt akkor elfogadtuk. 30-as pont a következő, fizetésképtelenségi eljárás, ez is az én jelentésem volt. Egyes módosító az, és a kettes módosító az els, amiről szavazunk. Lássam a kezeket, aki támogatja. Ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, többen voltak a támogatók, úgyhogy elfogadtuk. Tovább megyünk. Ötös módosító mellette, ellenszavazatok, elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, az oldal közepe felé mellette, ellene, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellenszavazatok, elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellette, ellene, Elfogadtuk. 12-es mellette ellene elutasítva. 4-es Ample-féle mellette ellene elfogadtuk. 13-as mellette ellene elfogadtuk. 14-es kitámogatja ellenszavazatok elutasítva. Ez Ample 7-es módosítója mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as Bowles mellette, ellene, elutasítva. Ekon 1-es mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 2 mellette, ellene, elutasítva. Ekon 3 mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 4-es mellette, ellene, elutasítva. Ekon 5-ös mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 6-os mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 7-es mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 8-as mellette, ellene, elutasítva. Ekon 9-es mellette, ellene, elutasítva. Ekon 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 11-es mellett, ellenszavazatok, elutasítva. Az Ample 5-ös mellette, ellene, elutasítva. Ample 6-os mellette, ellene, elutasítva. Ample 8-as mellette, ellene, elfogadtuk. Ample 9-es mellette, ellene, elfogadtuk. Ample 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Ample 12-es mellette, ellene, elutasítva. Empel 13-as mellette ellene tartoz, elfogadtuk, 15-ös mellette ellene elfogadtuk, 16-os mellette ellene elutasítottuk, Empel 18-as mellette ellene elutasítva, 21-es mellette ellene elutasítva. 19-es mellette ellene elfogadtuk, 20-as mellette ellene elfogadtuk. 21-es mellette ellene elfogadtuk, 22-es mellette ellene elfogadtuk, 23-as mellette ellene elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellenszavazatok elfogadtuk. 27-es mellette ellene elfogadtuk, 28-as mellette ellene elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, elutasítva. 32-es mellette, ellenszavazatok, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellenszavazatok, elfogadtuk. 36-os az oldal közepén mellette, ellene elfogadtuk, 37-es mellette ellene elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 40-es mellette, ellene elutasítva. És akkor a teljes jelentést kitámogatja, lássam a kezeket, ellene kiszavaz. Senki tartózkodó van-e? Nincs, úgyhogy ezt ebben a formában akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Alexander Tyne jelentése lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződések. 11-es e, módosító mellette ellene elfogadtuk, 12-es mellette ellene elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 13-as alján mellette ellene elfogadtuk, 14-es mellette ellenszavazatok elfogadtuk, 61-es mellette ellene elutasítva. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 19-es mellette, ellenszavazatok, többséggel elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Ellenszavazatok? Elfogadtuk. 21-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 22-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene. Elfogadtuk. 24-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene. Elfogadtuk. 26-os mellette, ellene. Elfogadtuk. 63-ast már kipipálhatjuk, 65-ös mellette, ellene. Ezt elutasítottuk. Következik a 27-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 28-as mellette, ellene. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette kiszavaz. Ellenszavazatok. Elfogadtuk. 67-es mellette, ellene. Többségben voltak az elutasítók, elutasítva. 30-as mellette, ellene. Elfogadtuk. 31-es mellette, ellene elfogadtuk, 32-es mellette, ellene, elfogadtuk, 33-as mellette, ellene, elfogadtuk, 69-es mellette, ellene. Ezt megszámoljuk, 69-es tehát ki támogatja, ki nem, Hát úgy tűnik, hogy a támogatók voltak többen, elfogadtuk 34-es mellette, ellene, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene elfogadtuk. 37-es mellette, ellenszavazatok, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, elfogadtuk. 70-es, 70-es mellette, ellene, többen voltak az ellenzők, elutasítva. 39-es mellette, ellene, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, úgy tűnik, a többen voltak az elutasítók, úgyhogy elutasítva 41-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 42-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 43-as mellette, ellen szavazatok elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett kiszavaz, ellenszavazatok, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, Elfogadtuk. 73-as mellette ellene. Többen voltak az ellenzők, elutasítva 47-es mellette ellene. Elfogadtuk. 48-as mellett kiszavaz. Ellenszavazatok elfogadtuk. 74-es mellette ellene. Elutasítva 49-es mellette ellene. Elfogadtuk. 50-es mellette ellene elfogadtuk, és ezzel a 76-os is elfogadtuk, 51-es mellette ellene elfogadtuk, 52-es mellette ellene elfogadtuk, 53-as mellette ellene elfogadtuk, 54-es mellette ellene elfogadtuk, 55-ös mellette ellene elfogadtuk, 56-os mellett kiszavaz, ellenszavazatok elfogadtuk, 57-es mellette ellene elfogadtuk, 1-es mellette ellene elfogadtuk, kettes alap tetején mellette ellene. Ezt is elfogadtuk. Hármas mellett kiszavaz. Ellenszavazatok. Elfogadtuk. Négyes split volt első részről. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második rész ellet, mellette. Ellene. Többséggel elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hatos mellett. Ellen. Elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk, 8-as mellette ellene elfogadtuk, 22-es mellette ellene elutasítva, 59-es mellette ellene elutasítva, 9-es mellette ellene elfogadtuk. Végszavazás mellette ellenszavazatok, tartózkodók, egy hangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen! Megyünk tovább. Régner jelentés a következő, egy szavazás, mellette ki tud szavazni, ki nem tudja megszavazni a jelentést, tartózkodók, ezt így támogatni tudtuk, hogy gratulálunk. Masztalka, vagy nem, Stojanov jelentés, bocsánat, nem jól látta az elnök. Oké, okay. Stojanov, Stojanov képviselő, parancsoljam. Köszönöm szépen. Szerettem volna csak nagyon röviden eh, arra rámutatni, hogy itt egy petícióról van szó, amit egy francia állampolgár nyújtott be a petíciós bizottság felé. A számvevőszék tagja. Igen, hát ez itt eh, szerepel, de tegnap ellapoltuk ezt, tegnap. Nem? Igen, a novemberi ülésre napoltuk el. Nem tudom az okát, de nem is voltam itt tegnap, de ezt az információt kaptam, elnapolásra került. És ezért sem szerepel a listámban. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt. Jó, akkor Mastalka jelentés a következő. Itt egy, egyben szavazunk, de itt egy kicsit más a helyzet. Rapkai úr a szó. Na, hát nem tudom pontosan, hogy mikor vitattuk meg ezt a kérdést, de az a véleményem, de hát a szakértők is bizonyára elmondják majd nekünk, hogy hogyan kellene szavaznunk, és hogy az rendben van-e. A magam részéről a foglalkoztatási szakbizottságban jóval ezelőtt utaltam erre, méghozzá az, hogy ilyen klasszikus foglalkoztatás politikai kérdés a Libében vitatnak meg, de hát most ez van. Mindkét részről, a szakszervezetek és az ipar részéről is egy kicsit fura talán ez, és e-maileket kaptam, amelyek rámutatnak erre a visszás helyzetre, de ez a saját véleményemmel nem egyezik. Hogyha a parlament jogairól van szó, akkor a parlament jogainak úgymond előjoga van, prioritása van. Tehát, hogyha úgy lenne, mint ahogy itt le van írva, hogy megvonják tőlünk a társjogalkotás jogát, akkor azt mondanám, hogy nem, a parlament nem adhatja fel az együttdöntési jogát. Viszont most mindezt megindokolni nem olyan egyszerű, mert kételjek fogalmazottak meg bennem is, amikor a választ fogalmazgattam. Ha például azt akarjuk mondani, hogy a 153 1 A, B és G, ami indoklásként szerepel itt, azaz, hogy ez a dosszió kikerül az együttdöntésből, hát ez a megállapítás nem igaz mert az szerződés 153-as szikkeje valóban nem teljesen világos, de a kettes bekezdésben egyértelműen megfogalmazásra kerül, hogy az Európai Parlament és a tanács a rendes jogalkotási eljárásban jogot alkot. Az egyes pont alatt három pontot ki, de ezek nem azok az okok, amelyeket itt megneveznek. Az egyes, az rendben van, de az A és a B pont, a szerződés értelmében igenis az együttdöntés alapján kerülne elhatározásra, tehát a jogalkotás itt működik. Tehát az egyik ponton azt mondani, hogy nem akarjuk módosítani a jogal, jogalapot, mert az együttdöntést ez kockáztatná. Ezen felül a 153-asban még az is szerepel, hogy a bizottság javaslatára a tanács határozhat úgy, hogy olyan pontban is, ahol igazából a rendes jogalkotási eljárás nincs előirányozva, mégis annak minősülne. És azt kell mondanom, hogy hát ez számomra nem teljesen értelmezhető, hogy a jogalap egyszerűsítésével tulajdonképpen a hatáskörünkből engedményezünk és engedményeket teszünk. A saját frakciómban tegnap este az hangzott el, hogy igen, a, az indítványt javít, javasoljuk. Ma reggel már azt mondom, hogy ezt nem tudjuk ebben a formában javasolni, és két alternatíva merül föl, vagy ellene szavazzunk, vagy még egyszer kibontjuk ezt az ügyet, és tisztázzuk azt, amit éppen most elővezettem. Nem tudom, hogy az ütemezést tekintve, a az illetékes bizottsággal mi a helyzet, de a javaslattal ebben a formában, így, hogy megnéztem a vonatkozó szerződéscikket, nem tudok együtt érteni. A titkárság azt mondja, hogy igen, napoljuk el az ügyet, és hogyha egyet ért ezzel a jelentéstevő, akkor halasszuk el a következő ülésünkre, mert túlságosan komplex ez az ügy. Így van, egy pontról van szó, egyetlen alpontról, de ezt pontosan tisztázni kell, hogy miről is van szó. Elnök, jó, akkor van egy kis időnk arra, hogy ezt tisztázzuk, és mindenki értelmezze. Rendben van. Akkor ezt elnapoljuk, akkor ez oké, rendben van, tisztán látunk. Tulajdonképpen akkor ez mindkét pontra érvényes, ugye? Akkor jönnek a kodifikációk. Wallis, Diana Wallis. Teres, tessék. Köszönöm szépen. Nem értünk egyet az előző pont elhalasztásával, szerintünk ez az illetékes bizottságnál különböző gondokat fog majd jelenteni, és nem gondolom, hogy ez a helyén való lépés. Same observations from my side as... Ugyanez a megállapításra mi részünkről is, tisztelt elnök úr. Most azt hallom, hogy egy orientációs szavazás lesz a Libében, tehát ez belefér az időkeretbe, ez nem okoz késedelmet. A jelentés készítő és a szociáldemokrata koordinátor is, és a kereszténydemokrata is árnyék előadó bólintott nekem, az elég? hogy halasszunk. Ez így van. Akkor mégiscsak a parancsolj. Azt mondták nekem, hogy a bizottság visszavonja az egész javaslatot, és újra indulnak. Ez az én információm erről. Warum muss sie das? Miért kell? Miért kell visszavonnia? Miért kéne? megváltoztatták a jogalapot. Miért kell? Csak akkor kell visszavonnia, ha a jogalapot megváltoztatjuk. Azt nem tudjuk, hogy megváltoztatjuk, ez novemberben derül ki. Csak Rapkai úr hozzászólás alapján ő tanácskozni akar erről. És hogy az időbe belefér, akkor meg tudjuk ezt tenni. De ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk vele. Lehet, hogy a jelentés készítő javaslatát elfogadjuk kolléganő, parancsolja. Pandora szelencéjét nyitjuk itt meg újra, ha jól értem, és politikailag nagyon érzékeny ez a dolog. Abban bízom, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, hogyha ezt elhalasztjuk. Ez átment a Libén, a Libe bizottságon, és szerintem eh, és meg kéne szavaznunk a közös jogalapot eh, miért kéne ezt egy további héttel elhalasztani, ha már a különböző szakbizottságok ilyen keményen dolgoztak ebben a nagyon érzékeny témában, akkor ma szavaznunk kéne erről. Én csak azt látom, Rapkai úr, tehát hadd szóljak én is hozzá, akkor az egész munkát megszüntethetjük. Ha nem marad más, mint sem megszavazni mindent, elfogadni, akkor miért csináljuk ezt itt? Elvi megfontolásaim vannak, és ezek elvi okok. Ezt nem lehet csak úgy elutasítani, amit én mondtam, szerintem. Én azt mondom, legalább tárgyaljunk róla, ha már időnk van rá. Villant kolléga, én tudom mi az oka egyébként. Teljesen világos. Könnyen lehet, hogy érdemi nehézségek adódnak a módosítás miatt, de a határidő meghosszabbítása nem jelent problémát, nehézséget, tehát hogyha indokolt kételyek merülnek fel, akkor szálljunk időt a vitára. A Rapkai urat úgy írtam, hogy az elhalasztásra terjesztett elő indítványt. Akkor megkérdezem, ki ért egyet ezzel, jelezze, ki nem ért egyet velem. Az elsők voltak többségben, tehát elhalasztottuk. Jó? Na, aztán rendben. A következő a kodifikáció, López jelentés. Tartózkodás, elfogadtuk. A második López jelentés, egy Rikászról van szó. Nem szavazat tartózkodás, jó rendben elfogadtuk ezt is. Harmadik jelentés, megint csak egy munkmenedékkérőkkel foglalkozunk, ki szavazza meg, ellenszavazat, jó, akkor elfogadtuk. Ez végül is azt jelenti, ezzel That was for uh, collective So, mache ich jetzt folgenden akkor pedig a következő javaslatot teszem. Én nem, nagyon szűk az idő, azt kell, hogy mondjam bizonyos jogi formájú éves beszámolója. Már volt az árnyék előadók között egy tárgyalás, nem tartom feltétlenül szükségesnek, hogy ezt ma megvitassuk, elhalaszthatjuk a következő alkalomra. Egy első trilógus már volt, és az első trilógusról azt tudjuk elmondani, hogy hogyha ott tárgyalunk, tehát most szerintem ne, most halasszuk ezt el, jó? Én azt kérem. Aztán a kollektív jogorvoslat témája, azzal sem lenne gondom, ha ezt elhalasztjuk úgyse tudjuk betartani a menetrendet, úgyhogy most azt javaslom, novemberre halasszunk. Egyetértenek vele? Akkor pedig a következő pont. In camera, zárt ülés, két perc. A technikát kell körül, technikai körülményeket kell megteremteni, hogy zárt ülést tartsunk. I was telling